Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok, kedves hölgyeim és uraim! I don't think that we've got a lot of us members. Úgy látom, hogy nem vagyunk túl sokan parlamenti képviselők jelen itt a teremben. Mr. Thank you for coming, dear friend. Köszönöm, kedves barátom, hogy itt van. You are just alone except for me. Sander asszony, Ön az egyetlen képviselő. Nem, van itt még egy. Jaj, hát nagyon köszönöm, hogy itt vannak. Velem együtt hárman vagyunk. Nagyszerű. És maga is itt van, nagyszerű. Négyen vagyunk. Mike, a lot of colleagues. Sorry. Öten is vagyunk. Sok-sok kolléga itt van. Nagyon jó. Jávor Benedek jelentéstevőnk azonban nincs itt. Először is el kell fogadnunk a napirendet, hogyha senkinek nincsen megjegyzés a napirendel kapcsolatosan, akkor azt elfogadottnak tekintjük. Köszönöm szépen. Az elnök közleményei alatt nincs semmi mondandóm ma, és el kell fogadnunk a július 11 12 i és szeptember 5 i ülések jegyzőkönyvét. Van-e valakinek megjegyzés ezzel kapcsolatosan? Úgy látom, nincs. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon hosszú a következő napi rendi pontunk címe, kb. egy percen telne felolvasni. Az alkalmazkodó képes energiaunió és a Párizsi megállapodás kötelezettségvállalásainak teljesítése érdekében a tagállamok által 2021 és 2030 között kötelezően elérendő éves üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése, valamint az Európai Parlament és a Tanács üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és bejelentésére, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos egyéb információk bejelentésére szolgáló rendszerről szóló 525 per 2013 per EU rendeletének módosítása. Kedves Benedek, jó hosszú ez a cím, ennek hála, mire a végére értem, te is megjelentél itt a szakbizottságunkban. 2014. októberében az Európai Unió vezetői 40%-os kibocsátás csökkentési célt határoztak meg 2030-ra vonatkozólag a 1990-es szinthez képest. Mint ahogyan önök is tudják, bizonyos ágazatokat nem fed le az Európai Unió emissziókereskedelmi rendszere. Ezeknek az ágazatoknak 2030-ig 30%-os csökkenést kell elérniük 2005-höz képest ezzel hozzájárulva a közös célkitűzéshez. A javasolt szabályozás ezt a kötelezettségvállalást kötelező éves tagállami kibocsátás csökkentési célkitűzésekre bontja le. Két szempont alapján az egyik szempont a méltányosság, a másik pedig a költséghatékonyság. Az illetékes szakbizottság természetesen az NV szakbizottság, az NV jelentéstevője pedig Gerbrandi kollégánk, aki az ALDE frakcióhoz tartozik, de egyben póttagja is az ITRE szakbizottságnak. Mi ITRE szakbizottságként véleményt készítünk ehhez a jelentéshez. Térjünk rá a vitára. Jelentéstevőnket, Jávor Benedek kollégát szeretném megkérni, a GUE részéről mondja az elnök, hogy mondja el a véleményét. Köszönöm szépen. A zöldeket képviselem, de Természetesen, hogyha klímaváltozásról van szó, akkor, eh, még ha a GUI-t képviselni, akkor is nagyon zöld lenne. Tehát igazából itt a környezetvédelemről van szó, a klímavédelemről, és nem a frakcióról, és remélem, hogy az árnyék előadókkal együtt eh, sikerült egy eh, hiteles megközelítést adnunk. Köszönöm szépen a megközelítést, és más szakbizottságokkal is sikerült egyeztetnem. Ahogy tökéletesen leírta, az ITRE szakbizottság az NV-nek egy véleményt ad, hiszen az NV itt az illetékes bizottság, de mégis úgy gondolom, hogy van itt néhány nagyon fontos téma, ami az ITRE számára lényeges. Hogy rámutassak, hogyan tudunk a legjobb, eh, hogyan tudjuk a legjobb olyan rendeletet elérni, amelyben az Envivel és a bizottsággal együtt meg tudjuk osztani a terheket. Természetesen, amikor a bizottság előterjesztette javaslatát, megpróbálták figyelembe venni a párizsi megállapodást, az azóta eltelt időt, a fejlődési trendeket, hogy milyen szükséges lépésekre van szükség, hogy elérjük a párizsi célokat. És amikor elnézést, szeretném megkérni a technikát, hogy a kettes az angol jöjjön. Nincs, nincsen, nincsen tolmácsolás? Tehát a kettes csatornával van valami, oda angolt kellene ereszteni. De természetesen foglal, a, a, mindenki beszélhet az anyanyelvén, és akkor az nulla lesz. Ha nem, ha nem baj, akkor angolul folytatom, mert képes vagyok az anyanyelvemen is beszélni, de talán a többségnek könnyebb az angolt hallgatni, mint a magyar anyanyelvemet. Tehát a párizsi megalapodás igényének kell megfelelni. A bizottság javaslata részben egybevág ezekkel az igényekkel, de mindenképpen tovább kell dolgoznunk, hogy eh, az európai klíma és energia csomag eh, céljait elérjük, hogy az 1,5 fokos célt elérjük, amelyet a párizsi megállapodás ír elő. Természetesen, amiben megállapodhatunk az árnyék előadókkal, az később kiderül, de most néhány fontos témára térnék át, ahol szükségünk van az együttműködésre. Először is az üvegházhatású gázokat 2016 és 2020 között csökkenteni kell, és ez lehetséges lenne, hogyha a szén költségvetést ből ezt sikerülne valamennyire részfinanszírozni. Garantálnunk kell azt is, hogy akik nem felelnek meg a céloknak, nem fogjuk őket jutalmazni ezért, és itt egyénileg kell az országokat kezelni. A bizottság javaslatát tekintve minden túlteljesítést nagyra becsülök, és nincsen itt olyan lehetőség, hogy túlvigyük a lejárt anyagokat. Tehát itt mindenképpen szükség van erre. Ami pedig a rugalmasságra vonatkozik, a rugalmasság nagyon fontos, az igazságos átmenet tekintetében egyidejűleg pedig garantálni kell, hogy itt nem teremtünk kiskapukat. A rugalmasság az arra van, hogy segítsünk a tagállamoknak, hogy a követelményeket teljesítsék, de el kell kerülnünk az olyan helyzeteket, hogy a tagállamok kiskapukat találjanak a rugalmasság hangsúlyozásával. Itt egy korábbi megfelelési ellenőrzéseket is javaslok, nagyon fontos az, hogy megvizsgáljuk a helyzetet, nem elég az, hogy létrehozunk egy rendeletet, hanem követnünk kell, hogy a rendeletet hogyan hagyják végre. Állandóan ellenőriznünk kell, hogy a tagállamok hogyan felelnek meg, és éppen ezért nagyon erős felülvizsgálati mechanizmusokra is szükségünk van, hogy amennyiben félresíték valami, azonnal észleljük. Tehát 2000-2007 között szeretnénk a bizottság javaslat értelmében a megfelelőségi vizsgálatokat végrehajtani, ez nem ad a tagállamok kezébe elég rugalmasságot. Tehát én eh, az éves megfelelési ellenőrzéseket eh, javasolnám, és két éves jelentéseket javaslok a politikákról, végrehajtásról. Ez a tagállamoknak nem jelentene további adminisztrációs terhet. Tehát, hogyha évente lenne megfelelési ellenőrzés. Az árnyék előadókkal még beszélünk. Továbbra is azonban véleményem szerint a parlament számára ezek a legfontosabb kihívások pillanatnyilag. hiszen így tudjuk létrehozni azt a rendeletet, amely megosztja a fáradozásokat, amely energiahatékony, és megfelel a párizsi megállapodás követelményeinek. Nem szabad elfelejtenünk a legújabb döbbenetes fejlődést az északi sark környékén. Ez pedig azt jelenti, hogy a lehető leggyorsabban lépnünk kell a tragikus helyzet láttán, hogy a klímaváltozás ellen fellépjünk. Uh, Mindenképpen uh, lépnünk kell, mielőtt az egész klíma összeomlik. Tehát az árnyék előadókkal ismét találkozunk kell, hogy egy olyan véleményt hozzunk létre az ITRE részéről, amely az ENVI-nek hasznos, és segít abban, hogy megfelelő módon befolyásolja a bizottság javaslatát. És így tényleg lesz egy megfelelő rendeletünk, amelyet létrehozhatunk, de nagyon fontos az, hogy hatékony legyen a klímaváltozás ellen. Köszönöm. Tehát egy kicsit több ideje lett volna Kumpula Natri asszony helyettesíti Bonafej asszonyt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Simona sajnos Olaszországban ragadt a repülőtére. Ez nagyon fontos lépés az európai politikában, amelynek célja a szénszegény gazdaságra való áttérés. A kibocsátás kereskedelemről az ITRE-ben is tárgyalunk, és a szénmentesítési célokról is beszélünk, amelyek nem a kibocsátás kereskedelmi szektor részét képzik. Tehát ide tartozik a mezőgazdaság, az épületek, a hulladékkezelés. A célunk az, hogy a 30%-ot kettő, tehát a 2020-as években csökkentsük. A parlament célja az, hogy fenntartható fejlődés legyen, és ez nem opció, hanem előírás, amelyet az SND támogat. Lényeges, hogy megvizsgáljuk, milyen szerepe lehet a klímaváltozásnak. Tehát most gondolkozunk el a technológia fejlődésén, a közlekedésen belül. Tehát itt az épületekre Gondolok elsősorban ezen kívül a termékek formatervezése is nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy minél hamarabb áttérjünk a körforgásos gazdaságra. Van egy kihívás, amivel foglalkoznunk kell. Tehát itt mindenképpen nagyon pragmatikus jogalkotási lépéseket kell tennünk. Van egy keret döntés a tehermegosztásról, a körforgásos gazdaságról, a kibocsátás kereskedelemről, és a bizottság pedig egy új téli csomagban fogja ezeket összefoglalni. A parlament szolidaritással járulhat hozzá, illetve koherenciát adhatunk a bizottság eredeti javaslatának. Emlékeztetnék a következőkre. Elég ambiciózus a bizottság javaslata, hogyha figyelembe veszük az új rugalmassági mechanizmust? Ö, Jávor Benelek is kihangsúlyozta ezt. Ezen kívül meg kell vizsgálnunk, hogy az új rugalmasságnak milyen hatása lesz. Tehát itt a lulucra gondolok, a földfelhasználás, földfelhasználás váltás, erdőgazdálkodás, és így tovább. Tehát ezen túl az Európai Unió további fáradozásokat tesz majd a Párizsi megállapodás végrehajtása után. Mindenképpen eh, tisztességesen kell eljárnunk a két kritikus pont tekintetében. Az egyik a rugalmasabb mechanizmus, a másik az aszimmetrikus helyzet a tagállamok között, utána pedig a 2020-as kiinduló pont. Figyelembe kell vennünk a tagállamok jellemzőit, mindenképpen kiegyensúlyozottan kell látnunk a tagállamokat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ALDE nevében az. Una vez estudiado el tema. Köszönöm szépen. Megnéztem a szöveget. És a bizottság javaslata, hogy több ágazatban leépítések legyenek, nekem nem tetszik. Elfogadhatatlan, hogy a parlament ebből ne akarjon ambíciózusabb szöveget csinálni. Mindenképpen arra kell törekednünk, hogy ebben a dokumentumban a vitás témákat valahogy megtárgyaljuk, de elég kevés a játékterünk a százalékok kialakításában, és a tagállamokra sem tudunk igazán hatni. Sok mindent össze kell vetni. De negociación y mejora importante. És szerintem azt viszont megtehetjük, hogy kihasználjuk ezt a játékteret, és a mezőgazdaságot sem hagyjuk ki az energia mix okozta hatásokból. A bizottság javaslatában nem szerepel, hogy a mezőgazdaság van, az emissziók milyen súlyos hatással járnak. Mindig csak a többi ágazatról van szó, amelyek azonban egyre jobbak, egyre kibocsátás barátabbak, míg a mezőgazdasággal senki nem foglalkozik. Vannak biológiai ökológiai gazdálkodási törekvések, de ezekre nem irányul elég figyelem. Továbbá nagyon fontos, hogy a bizottsági javaslatban megtartsuk vagy erősítsük a rugalmasság vonalát. Területen az EU túl teljesítette a kitűzött célokat. Miközben más területeken elmaradunk. Például az illegális fakivágások kérdésével szigorúban kéne foglalkozni. A széndiokszid csökkentésnek ez is egy komponense. Figyeljünk oda, hogy ha erdőket írtanak ki, akkor megfelelő kötelező újratelepítés legyen érvényben minden esetben. és csökkentsük a bürokratikus terheket. Az, hogy meghosszabbítjuk a határidőket, az valaha jónak tűnt, de most már ez túlzásokat kezd ölteni. Az é- a célok azok évesek, és a tagállami eltéréseket nem kalkuláljuk előképpen bele a folyamatba. Szerintem legalább két-három évente kéne felülvizsgálat alá e, venni a dolgot. Köszönöm elnök úr a szót. Sean Kelly nem tudott ma eljönni, engem kért, hogy helyettesítsem. Fontos szerinte, hogy az EU a klímaváltozás elleni harcban élharcos maradjon, ehhez arra van szükség, hogy konkrét stratégiai javaslatok szülessenek. Eléggé szigorúak és komolyak voltak az elkötelezettségeink. Ezt azonban le kell bontani tagállami elkötelezettségekre. Jó alapunk van, nem szabad elmozdulni innen. A hatékonyság és az ambíció egyensúlyát azonban meg kell őrizni a rugalmasság megőrzésével. Üdvözlöm azt, hogy a rugalmasságot meg akarja tartani a javaslat. Az EU ETS rendszerét a LULUCF-en belül. Az új rendszerben azok az országok, amelyeknek a kibocsátás mixben magas az agrárium szerepe, új figyelmet kapnak, és új erdősítési ö, intézkedések történhetnek. Más országok azonban már most is kellően ambíciózusan küzdenek a széndiokszid kibocsátás ellen. A carbon leakage visszaszorításának szerepe lehet a globális emisszió csökkentésben. Az ETS-en belül és kívül is fontos, hogy ezek a célok előttünk maradjanak, és 2030-ig kitűzött céljainkat teljesítsük. Ha így, ha úgy. Költséghatékony nyelv kell tenni a fellépéseket, és realisztikus célokat kell kitűzni. 20 utáni időszakban egyes tagállamoknak nehéz lesz elérni a kitűzött célokat, mert időközben gazdasági nehézségeik adódtak. Ezzel együtt szerintem összességében a célok realisztikusak, és a nem értélyes ágazatot is felelősség kell tenni. Most pedig az Európai Bizottság nevében a klímaügyi igaz katóság vezetőjét, Artur Inge Metzgert szólítom. Köszönöm szépen, hogy meghívtak. Rövid leszek. Mindenki elolvashatta mostanra a javaslatunkat. Köszönöm azoknak, akik ezt meg is tették, és akik azt mondják, hogy ez kiegyensúlyozott és fair, költséghatékony és környezeti szempontból megfontolt néhány konkrét felvetésre reagálnék. Szeretném a kollégákat megnyugtatni, hogy a túlteljesítési területekről nincsen carryover, nincsen átcsoportosítás, és a tanács sem akarta ezt másképpen. És mi a bizottságnál sem hisszük azt, hogy 2020-ra ne akarnák a tagállamok teljesíteni a céljakat, ugyanis a nem teljesítés nagyon költséges, még költségesebb, mint a teljesítés. Ami a rugalmasságot illeti, és az egyensúlyt, szerintünk a rugalmasság nem teremt kiskapukat, eléggé szigorúan körbebácsgyáztuk ezt a feltételrendszert, és karcsúbb rendszert akarunk, amely a tagállamokra, és persze a bizottságra is kevesebb bürokratikus terhet ró. Megkülönböztetjük a soft és a hard intézkedéseket. A soft alatt azt értjük, hogy minden évben ellenőrizzük, hogy a tagállam azon a pályán van-e, amelyen a teljesítés garantált, de ezért nem fogjuk évente beperelni, ha nem, hanem minden évben felszólítást, segítséget, intést kap, és arra azért, hogy utána a hard compliance-nek, a kemény megfelelésnek meg tudjon felelni. És garantálni akarjuk azt is, hogy az, az öt éves időszak után kialakított rugalmasság jegyében az éves megfelelés útjáról eltérjünk, hiszen az a mezőgazdaságban amúgy is érvényesíthetetlen. Ami az illegális fakivágásokat illeti, a javaslat nem terjed ki az erdők kibocsátásaira, vagy a kibocsátások felfogásában betöltött szerepére, ez egy külön jogalkotási terület, de biztos, hogy erre is talál majd az Európai Unió megoldást. Még volt egy megjegyzés, amely azt mondta, hogy ez a mezőgazdaságot megkíméli ez a javaslat, szerintünk ez nem így van. A mezőgazdaságnak a jövőben is egyre jobban meg kell felelnie az emisszió kibocsátási szabályoknak, és ez a jogalkotási javaslat is erre irányul, de az igaz, hogy a mezőgazdasági szereplőknek lehetőséget akarunk adni, hogy többféle módszer közül válasszanak a megfeleléshez választott út közül, tehát hogy az ISR rendszeren belül, vagy más rendszeren belül vállalják a megfelelést. De nem hagyunk nekik sem kiskaput, és egy ágazatot sem akarunk kiemelni és mm, kedvezményezni. Köszönjük szépen, igazgató úr! Most akkor Jávor Beredeknek adod vissza a szót. Hét és fél perce van, de ha teheti, akkor csak 30 másodpercben szólaljon föl. A hét és fél perc az rekord. Igen, betartom ezt, csak meg akarom köszönni az árnyék előadóknak a segítséget, a bizottsági információkat. Látok az részükről is elmozdulást, Együtt fogunk, fogunk működni az árnyék előadókkal, hogy még konvergensebbek legyenek a vélemények, és sikeres legyen az együttműködés. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Akkor most térjünk át az időtervünkre. A január 12-én lesz a javaslatok benyújtása határideje márciusban kerül ez a plenáris elé, és az ENVI bizottságban pedig május 27-én erre lehet tehát készülni, és akkor legalább két hónappal persze az ENVI szavazás előtt nekünk is készen kell lennünk. Jó, akkor most... Number five. Haladunk tovább, ötös napi rendi pont, uniós e-kormányzati cselekvési terv 2016-2020. A vélemény előadója Angelika Mlinár asszony az ALDE részéről, és hát nem csak az áldét képviseli, hanem az ITRE szakbizottság egészét is ebben az esetben, és szeretnék emlékeztetni arra, hogy 2016 áprilisában az Európai Bizottság közleményt tett közé, több mint fél évvel ezelőtt, ebben a témában, tehát az e-kormányzati cselekvési terv témájában. Ez a cselekvési terv az előzőnek a folytatása, az utódja, amely a 2011-es, 2015-ös évekre vonatkozott. Öt éves időszakot ölelt fel tehát, és az IMCO az illetékes szakbizottság, amely saját eh, kezdeményezésű jelentést készít ebben a témában, de az 54-es cikk, az eljárási szabályzat 54. cikkének értelmében az ittrének és kizárólagos hatáskörei vannak néhány nagyon fontos kérdésben. A mai az első eszmecserénk itt az ittrében ezzel a témával kapcsolatosan. Angelika, kérlek, hogy tartsd meg a bevezetődet. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy Ma eszmecserét folytathatunk erről a témáról, és várom az együttműködést az árnyék jelentéstevőkkel a dosszié kapcsán. Ahogy az elnök már elmondta, kizárólagos hatásköreink vannak bizonyos területeken, a saját kezdeményezésű jelentést illetően. Az e-kormányzás a digitális egységes piac jelentős elemét képezi, növeli a hatékonyságot és csökkenti a bürokratikus terheket a polgárok és a vállalkozások szempontjából is. Sok mindent lehetne ebben a témában mondani, de néhány kulcsfontosságú elemre korlátoznám a mondandómat, és utána meg szeretném hallgatni, hogy mi a kollégák véleménye. Nagyon örülök a cselekvési tervről szóló bizottsági közleménynek. Nagyon sok mindent tettünk már az Európai Unió szintjén, hogy előmozdítsuk a kormányok digitális átállását, a különböző erre vonatkozó szabályozások segítségével sikerült már lépéseket tennünk abba az irányba, hogy leegyszerűsítsük a dolgot a polgárok számára, és jobb legyen a koordináció tagállamok között. A jobb végrehajtás, illetve az európai interoperabilitási keret végrehajtása is nagyon fontos ebben az összefüggésben. Egy koherens európai struktúrára van szükség, és jobb végrehajtásra a tagállamok szintjén, emellett pedig az új és fejlődő IKT technológiákat is figyelembe kell venni az interoperabilitás szellemében. A bizottság az interoperabilitást támogatja a tagállamok koordinációjában is, Például elfogadhatnánk egy IKT katalógust a közbeszerzésekre vonatkozóan. Annak érdekében, hogy egy fenntartható hosszú távú keretet szabjunk a kormányok e, az e-kormányzásra való átálláshoz, szerintem mindenképpen alkalmazkodnunk kell a szükségletekhez, fontos a felhasználóbarát megközelítés. Gyorsan fejlődő trendeknek vagyunk tanúi, ilyen a felhő alapú szolgáltatások területe, ezért rugalmaságra van szükség és nyitottságra. Alkalmazkodnunk kell az új megoldásokhoz, az új szolgáltatásokhoz, miközben persze szabatoljuk a polgárok adatainak védelmét. És egy másik fontos szempont, hogy az elkormányzati szolgáltatásokkal még nem élnek széles körűen a polgárok, ezért egy felhasználóbarátabb megközelítésre van szükség. Az Európai Bizottság jó példával kíván előjárni, és éppen ezért a saját szolgáltatásait is digitális módon kívánja elérhetővé tenni. Szerintem más intézményeknek, így az Európai Parlamentnek is a digitális átállás élére kellene állniuk. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk azt, hogy egy jövőorientált és innovatív cselekvési terv esetében bizonyos előfeltételeknek is eleget kell tenni, mielőtt konkrét lépéseknek tennénk. Megfelelő infrastruktúrára van szükség, szavatolni kell az adatvédelmet, és más egyéb lépésekre is szükség lenne. Ezeket mind-mind meg kell tenni a tagállamokban. Szerintem ezen a területen jobb szolgáltatásokat tudunk kidolgozni, együttműködve a polgárokkal és a vállalkozásokkal, és hatákonyabbá tehetjük az új technológiák segítségével a szolgáltatásainkat. Mindenképpen meg kell ragadnunk ezt a lehetőséget. És persze várom a kollégák megjegyzését. Köszönöm. Köszönöm szépen, asszonyom. Most pedig a néppárt részéről Szánder asszonyt hallgatjuk meg. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák és kolléganők. Köszönöm, hogy a polgárok és a vállalkozások közötti szerződés most új ö, lendülettel lökik meg. A közszolgálatokban nagyon fontos, hogy átlátható, hatékony legyen a pénzköltés, és az administratív folyamatok átláthatóak legyenek a vállalkozások, a kisvállalkozások számára is. Ezért támogatom a bizottság kezdeményezését és a selekvési tervet, amely ebbe az irányba, jó irányba hat. Európai együttműködésre van szükség ahhoz, hogy az interoperabilitás működhessen és hangsúlyoznám továbbá, hogy a digitalizáció, az egységes megközelítés, az egyablakos ügyintézés, az interoperabilitás, az open data elv, a közös piacokhoz való hozzáférés mind egyszerre kell, hogy érvényesüljön. Négy megjegyzésem lenne ezekkel kapcsolatban. Első, fő ö, hozzá tevője a sikernek az, hogy a kisvállalkozások meg tudjanak felelni a digitális ügyintűzés által rájuk rót terheknek, és ez a digitalizáció, ez a második gondolatom, ne akarja teljesen kiváltani az offline ügyintézés bizonyos módozatait, mert vannak olyan társadalmi csoportok, akik nem tudnak, nem akarnak online ügyintézni, és legyen az állami adminisztráció jelen minden területen digitálisan, de ne legyen ez kötelező. A harmadik, az online szolgáltatásoknak igazodniuk kell a felhasználók igényeihez, legyen tehát könnyű, átlátható a használat negyedik gondolatom. Az európai intézmények, mint mi is, járjunk példával elől, és például fordítassuk le minden lehetséges nyelvre az Európai Bizottság valamennyi olyan oldalát, amely releváns lehet ebből az ügyintézési szempontból. Sok minden sajnos csak angolul van meg, és nem várhatjuk el, hogy minden polgár tudjon angolul. Tehát a nyelvi hozzáférhetőséget is javítani kell. Egyébként türelmetlenül várom a kollégák megjegyzéseit, és köszönöm ezeket előre is. Very much. Nagyon szépen köszönöm, kedves kolléga. Haladunk tovább az SND képviselőjét hallgatjuk meg, Zorinyó kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Meg szeretném erősíteni azt, ami elhangzott. Mlinár asszony mindenképpen számíthat a támogatásunkra. Szeretném most elmondani a gondolataimat a cselekvési tervvel kapcsolatosan, és azzal kapcsolatosan is, hogy hogyan lehet ezt a tervet más digitális kezdeményekkel összekapcsolni. Az Európai Unió számára a digitális átállás kulcsfontosságú, lehetővé teszi az ön, önazonosság tudatunk túlélését, és ez mindenképpen fontos. A digitális agenda révén megvalósíthatjuk ezt a célkitűzést, hiszen így létrehozhatunk egy digitális európai identitást, amelyen megkülönböztethetjük magunkat a világ más részeitől. A különböző hatóságok között és a hatóságok polgárokhoz és vállalkozásokhoz fűződő viszonyáról szóló jelentésemben már kitértem erre a témára, mindenképpen alkalmazkodnunk kell ezen a területen is a gyorsan fejlődő technológiai megoldásokhoz. Másrésztről azonban olyan szolgáltatásokat kell rendelkezésre bocsátanunk, amelyek időt állóak, a technológiai fejlődés szempontjából is, amelyeket tehát nem halad meg a technológiai fejlődés. Voltak már ehhez a témához kapcsolódó jelentéseink, amelyeknél én voltam a jelentéstevő, például az Európai Uniós wifi hálózat kapcsán. Fontos téma ez, és szerintem mindenképpen fontos, hogy elektronikus szolgáltatásokat nyújtsanak a különböző hatóságok. Ezeknek a szolgáltatásoknak nyíltnak kell lenniük, és inkluzívnak, és a különböző felhasználói csoportokra is elérhetővé kell tennünk ezeket. Persze a vállalatokra, a vállalkozásokra is oda kell figyelni, de elsősorban a polgárok kell, hogy az előtérben álljanak. Nagyon fontos ez a digitalizáció következő szakasza szempontjából. Köszönöm. Köszönjük szépen. A zöldek képviselője következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentés jó irányba mutat, és szerintem előbbre tudjuk vinni ezt az ügyet a jelentésünk kapcsán. Három dolgot szeretnék elmondani. Az az érzésem, hogy az Európai Parlament, a bizottság és a tanács is már nagyon jó úton haladnak az adatok nyilvánossá tétele területén, természetesen teljesíthetnének jobban is, de szerintem európai szinten már viszonylag jól teljesítünk. A tagállamokban persze van még gond, ez részben a nemzeti hatáskörök miatt van, teljesen más rendszereket alkalmaznak a tagállamok, nagyon mások az előfeltételek, és sokszor, sok esetben teljesen más adatokat gyűjtenek be. Európai Parlamentként oda kell hatnunk, hogy hosszú távon itt egységesítsük ezeket a rendszereket és az adatgyűjtést. Hogyha Európát egységesebbé, egységesebbé kívánjuk tenni, akkor mindenképpen fontos az, hogy egyszerűbbé, elérhetőbbé tegyük ezeket a szolgáltatásokat és adatokat a polgárok számára. A harmadik pont, amelyről beszélni szeretnék, a szöveg elsősorban a vállalkozásokra tér ki. Persze fontosak a vállalkozások, de nem szabad szem elől téveszteni azt, hogy polgárokról is szükség van. Hogyha valaki például egy szomszédos országban a hatóságokhoz kíván forni, fordulni, akkor fontos, hogy leegyszerűsítsük a dolgát. Egyszerűsítésre van szükség, és elérhetővé tételre. Nekem ez a legfontosabb elem ebben az egészben. Köszönöm. Köszönjük szépen. Kovricsek úr a GUE részéről aki egy, egyben a szakbizottságunk alelnöke is. Jednoduchých poznámek. Za prvé. Eh, Köszönöm szépen. Mindenek előtt úgy gondolom, hogy eh, jó dolog, hogyha az Európai Unióban eh, ezt valahogy egységesítjük. Tehát néha vannak itt tervek, az hasznos, de itt például a gépjármű engedélyeztetés, vagy elveszett jogosítványok regisztrációja problémások lehetnek. De igazából nem tudom, hogy ezek a regiszterek összefüggenek egymással, össze vannak-e kapcsolva. Szerintem jó a koncepció, hiszen a francia kollégánk azt mondta, hogy néhányan nem is használnak itt számítógépes rendszereket. Tehát én idősebb vagyok, de azért használok számítógépet, az elnök úr is valószínűleg használ számítógépet. Nálunk van a cseh köztársaságban egy checkpointunk, de hát ti hivatalok, fiatalok vagytok, nagyon régóta fiatalok vagytok, mi is. Tehát a cseh köztársaságban ez a checkpoint koncepciónk van, és ennek segítségével minden dokumentum összegyűjthető, ez pedig terjed. Szerintem ez pedig alkalmazható mindenhol, de hát a kérdés az az, hogy határokon átnyúló módon is alkalmazhatjuk-e ezt a checkpoint nevű rendszert. Tehát természetesen itt fontos a nyelvi akadály is, nagyon fontos az interoperabilitás, ez, szerintem ez, a, ez az alapvető dolog. Wi-Fi, tehát a Wi-Fi szerintem nagyon jó elképzelés az Európai Unióban, tehát, hogy legyen egy közös formátum. Na most nem tudom, hogy a cseh köztársaságban, Kaveris tekintetében mi történt, mert itt óriási foghíjak vannak, az biztos, és a fő utakon is, ahol nincsen wifi, ahol nincs wifi jel. Tehát egyrészt jó, hogyha a regisztereket egységesítjük, másrészt pedig jó ötlet, hogy mindenhol legyen wifi összeköttetés egy államban. Thank you much, Köszönöm, kolléga. Nem tudom, szeretne valaki még felszólni? Parancsolj. Köszönöm szépen. Egészen rövid leszek. Nagyon fontos az, hogy ezt az E kormányzást az egész Európai Unióban alkalmazzák, és szerintem mindenhol létre kellene hozni az összeköttetés az európai belső piacon, hiszen a munkaerőpiacok is összefüggenek ezzel, és a belső piac előnyeiről, tehát ilyenféle előnyeiről nem is nagyon beszélnek, tehát hogy például a vállalatok számára mennyire jó az, hogy legyen egy ilyen single digital gateway. És így nem tudják eldugni majd az ismereteket, hogyha ezek az anyagok összekapcsolódnak. De a parlamentben is gondolkozzunk el azon, hogy ezen jelentés alapján hogyan vonatkoztathatjuk-e ezt a polgároknak? Tehát, hogy ha Facebookot írjuk, vagy a Google segítségével írunk, vagy valamilyen más ilyen dologgal írunk. Tehát a Googlehoz, a Facebookhoz az európai jogalkotás nem igazán függ össze. És itt 2012 óta van egy olyan szabály, hogy elméletileg az egyik ország szolgáltatása a másik országon is elérhető legyen, és nagyon fontos például itt az adatvédelmi rendszerek helyzete, és reméljük, hogy ezek a nyilvános nyilvántartások is nyitottak lesznek, ami azt jelenti, hogy a fogyasztókban bizalmat ébresztenek. De pillanatnyilag a vállalatok esetleg erről tudnak, de azért tudni kell a polgároknak is a digitalizációról. Köszönöm. Köszönöm szépen, kolléga. Az Európai bizottság részéről Halmos Andrea, a DigiConnect. Um, köszönöm szépen. Köszönöm szépen uh, ezt az eszmecserét. Köszönöm a vitát. Köszönöm az üdvözlő szavakat, köszönöm a pozitív visszacsadolást a cselekvési terv hatájáról, céljairól a digitális belső piaci stratégiáról van szó, hogy segítse az európai polgárok mobilitását a digitális közszolgáltatásokkal. Ez pedig azt jelenti, hogy az egész Európai Unión belül legyenek hozzáférhetőek a digitális szolgáltatások. De természetesen itt a nemzeti szint is óriási szerepet játszik, és nagyon fontos az, hogy az európai intézmények és a polgárok közötti viszony is javuljon. Tehát ahogy láttuk, és néhányan kommentálták is, teljesen más megközelítést alkalmaznánk a közszolgáltatások tekintetében a jövőben, hiszen a nyíltság, az átláthatóság és a hozzáférhetőség lenne itt a legfontosabb, tehát hogy egy országon belül, a határokon átnyúló módon is kapcsolódhassunk. Nagyon fontos az, hogy a közszolgálat így nagyon jó szolgáltatásokat nyújthat. És hallottuk, hogy esetleg a polgárokat szolgáló szolgáltatások még nem annyira vannak jelen, mint a, vállalatok számára létrehozott szolgáltatások természetesen a szolgáltatások nagy része az üzleti élet szereplőire vonatkozik, de nagyon fontos például itt az egyablakos ügyintézés, ez ugyanaz, mint az, az egységes, vagy az egy digitális kapu. És ez ugyanúgy vonatkozna a polgárokra, mint a vállalatokra. Remélem, hogy együtt elmozdulhatunk a víziónk irányába, és remélem, hogy a közszolgálatot sikerül az a digitalizással átalakítani, digitális eszközökkel, hogy az interoperabilitás megvalósulhat az egész Európai Unióban, és remélem, hogy meggyorsíthatjuk az e-ügyintézés fejlődését a polgárok és a vállalatok számára egyaránt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a megjegyzéseket a bizottság nevében. Ja, igen, ki lehet kapcsolni. Most az előadó kap szót. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy hallhatom, amit a kollégáim és a bizottság mondott. Tehát eh, közös célunk van, közös megközelítésünk van a politikai családokon belül. Ez pedig egy nagyon jó esély. Most csak az információ, információs tekintetében, tehát itt december 8 ig adjunk le véleményeket, és a módosítók leadásának határideje január 17-e. Tehát remélem, hogy ebben a szellemben folytathatjuk majd az együttműködést. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Nos, akkor most nézzük meg a menetrendet a véleménytervezet tekintetében. Tehát 2017. januárja, igen. Módosítók határideje. Tehát ezután néhány nappal. Szavazás az ITRE-ben február 28-án, Eh, tehát személy szerencsére nem február 29-én, köszönöm. Az IMKO-ban a szavazás, az IMKO a fő illetékes bizottság, tehát 2017. Eh, április 25-e. Tehát eh, nekünk két hónappal korábban kész kell lennünk. És akkor a plenárison júniusban lehet szavazni. Ez minden az ötös ponthoz. Köszönöm szépen a vitát árnyék előadók, előadóasszony és mindenki másnak. Természetesen a bizottságnak is köszönöm. Most pedig a hatos pontra térnénk át. Ez pedig Öttinger, Günther Öttinger biztos úrral való megbeszélés, és kettő perc múlva Öttinger biztos itt lesz. Tehát ez azt jelenti, hogy pontosan négy órakor itt lesz. Nem tudom, van valami megjegyzés? Nincs? Nincs majd a vitában. Igen, igen, igen. Nagyszerű. Tehát úgy gondoltam, hogy esetleg valamilyen új hozzá fűzni valója van a kettő perces rövid szünetben. Um, uh, welcome to Mr. Uh, Üdvözlöm Günther Oettinger urat. Uh, unusual occasion, dear. A mai alkalmam. Oettinger úr valószínűleg utoljára jelenik meg a mi körünkben, jelenlegi minőségében, mert Ötinger biztos úr és éppen ezért most áttekintést ad a bizottság munkaprogramjának egészéről, és kitekintést 2017-re vonatkozóan. Lehet, hogy néhány napon belül újra találkozunk, illetve néhány napon belül átveszi a költségvetési biztosi posztot. Ez azért is fontos, mert ugye a jelenlegi párbeszédünk is a strukturált párbeszéd részét képezi, és Ön így régi és új posztján is érintett most a programok végrehajtásában. Sok változás történt a digitális politikában az utóbbi években. Nemrégiben kijött a Telekom keret felülvizsgálata az új Európai Elektronikus Kommunikációs Kód címmel, és eh, ez a reform minket nyilván nagyon érdekel és érint. Erről is szeretnénk akkor most beszélni. Üdvözlöm, biztos úr! Itt szakbizottságunkban, és akkor megadom ennek a szót. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is a digitális területről beszélnék, és elmondanám, hogy az európai kutatási projektek kiváló eredményeket hoztak. Rómában a kvantumtechnológiával foglalkoztunk nemrég, a robotikával, a nanotechnológiával, a kvantumtechnológiával, a mikro és nanoelektronikával csak úgy lehet foglalkozni, hogy ezt összefogásban tesszük, egy tagállam sem képes egymaga olyan fejlesztéseket felmutatni, amelyekre szükség lenne nagyságrendileg Európa számára. Egy vállalkozás sem ilyen erős, de az ipar és a politika, ha összefog, és a Horizont 2020 és a tagállamok együttműködésében, megvan, meg lehet bennünk az erő arra, hogy áttöréseket érjünk el. A pénzügyi eszközök is megvannak, a robotika, elektronika területén. A mikroelektronikában Európa folyamatosan veszti a piacát, de talán meg lehetne ebben is állni. Közös európai érdeket képviselnek ezek a projektek, és az a célunk, hogyha nem is vesz részt minden tagállam egy-egy projektben, de ha 5-6 egy ágazatban összefog, és nemzeti forrásokat is mozgósít, és az ipar is mozgósodik, akkor egy euró európai költségvetési pénzből 5-6-szoros, 10-szeres hozzáadott értéket is lehet teremteni. Az európai kutatási partnerségeknek, főleg a digitális ágazatban ezért nagyon nagy a jelentősége, már bizonyított ez a terület, a 2018-20-as költségvetésben erre nagy figyelmet akarunk fiezni. Már a 80-as években is a világ 10 Európa legnagyobb számítógépéből 8 európai volt, ma azonban már csak hetedikek, nyolcadikok vagyunk, és hogyha amerikaiak, ázsiaiak már előttük vannak, ha itt nem ö, fektetünk be komolyan, nem feltétlenül minden országban, de két-három országban minimum, az összes európai ország javára, akkor még tovább zajlik majd a lemaradásunk. Konzorciumokat kell létrehozni, Olaszországra, Franciaországra, Luxemburgra is gondolok költségvetési segítséggel, de ö, egyéb szereplők összefogásával, akkor bizony le fogunk maradni. Ami az infrastruktúra fejlesztést illeti. Az első fél év során az volt a prioritásunk, hogy a Telekom csomagot ö, megszűjjük. Hálás vagyok önöknek, hogy önök nagyon komolyan támogatták ezt a projektet megszülettek a kiépítési tervek 2020-ig, és átfogó képet alkottunk arról, hogy milyen igények mutatkoznak majd várhatóan a következő évtizedben, és akár utána is. Ha ezeket figyelembe vesszük, a szociális médiumok, az upload, download, a streaming volumeneket nézzük, az e-orvoslást, a, a csatlakoztatott gépjárművek területét, az automata, autonóm vezetést, akkor itt megint egy gigabites ugrásról beszélhetünk, nagyságrendi ugrásról. Ehhez néhány központi helyen és persze minden iskolában, minden munkahelyen, közlekedésben teljes körű digitális hozzáférés kell biztosítani, és a közlekedés racionalizálása is nagyon sokat lendülhet a digitalizáció révén, de a vidéki térségben is sok szerepet játszhat a digitalizáció. Az ingatlanok területén is nagyon érdekes szerepe lehet. Játszik a digitalizáció, gyors vagy lassú lesz a kereskedés, mind az a múlik, hogy, hogy mennyire online a kereskedelem. Ezt a cél szolgálja a telekommunikációs csomag, amelyet szeptemberben mutattunk be önöknek. Itt az 5G kutatási projekt is megfogalmazódik. Egy 7 milliós indítópénzzel és egy ötszörös a vállalkozásoktól Telekom Alcatel Nokia törstőkével indul ez a kutatási projekt, hogy az 5G területén is Európa megállja a helyét. Át akarjuk ültetni a gyakorlatba az öt, ötödik generációs mobiltelefonokat, ugye ez 2020-tól, ehhez a 700 MHz-es sáv megnyitására is szükség van, és azt remélem, hogy még itt karácsony előtt két-három három oldalú egyeztetés lesz erről, akár megegyezés is születhet a tanács és parlament között ezekről a témákról. a szabályozó hatóságokat le akarjuk ültetni egy kerekasztalhoz, egy folyamatos vita hálózatot akarunk fenntartani, ahol az eszmecseri, eszmecsere a jobb koordinációt, a spektrumok kiosztását szolgálná. A spektrumpolitika e, eddig töredezett Európában, európai szintre akarjuk emelni a koordinációját. Ehhez azonban át kell dolgozni a teljes telekom jogalkotást, a telekommunikációs szabályozást modernizálni akarjuk, de még inkább a sok milliárdos beruházások számára akarjuk megnyitni. Ez a gigabit jövő 500 milliárd ö, ö, üvegkábel lefektetés beruházást igényel, ezzel a piac 80-90%-át le lehetne fedni, és ennek 10-20%-át a vidéken próbáljuk megvalósítani, hogy ott is érdemes legyen vállalkozni, és ehhez persze a nemzeti, regionális és önkormányzati költségvetések együttműködésére is szükség lesz. A Juncker tervet tehát, és a Connect Connecting Europe, az összekapcsolási eszközt eh, szeretnénk kiterjeszteni még inkább, mint azok jelenleg működnek. Másfél évvel ezelőtt elkezdtük a strukturált párbeszédet az ipari szereplőkkel, a 4.0 platformokról. Európában mintegy 10-11 nemzeti ilyen, ilyen nemzeti platform van, Franciaországban, Hollandiában, az Egyesült Királyságban, például a Katapult nevű, Németországban Industri 4.0 néven. Számos országban ö, igyekeztem odahatni konferenciákon, látogatásokon, hogy ehhez hasonló platformok jöjjenek létre, ahol egyfelől ott van a kormány, és az ipar képviselete másik oldalon, és néhány hónap ezelőtt megalkottuk a platformok platformját, ahol azt vizsgáltuk meg, hogy melyik az a három téma, amely érdemes foglalkozni európai szinten. A kiberbiztonság mindenképpen ilyen, az adatbiztonság, a digitális infrastruktúrák biztonsága, itt a Network Information Security Directive szolgálja ezt a célt, és a hardware szoftver beruházásokat szeretnénk a független hatóságok által minősítetni, hogy legyen egy minősítési rendszer, és akkor akár cloud computing, akár gumiszerelő, a vállalkozás tudja magát minősíteni, hogy a biztonság milyen fokán áll, és ez a piaci szereplésnek egy fontos tényezője, előre mutató tényezője lehet. Új normákat kell elfogadni. Európában ugye 25 különböző nyelven beszélünk, de ez nem jelenti azt, hogy 25 vagy 28 ö, számítógépes nyelven kéne beszélnünk. A Siemens, a Philips, a Bosch hogy a Volkswagen 8-10-12 európai országban is gyártanak, és fontos, hogy a gépek nyelve is értse eh, egymást. Tehát különbözőek még mindig a normák, már pedig a gépi programozás nyelveket is, ha egy eh, eh, nevezőre hoznánk, akkor ez megdobná a határokon átnyúló termelést határokon átnyúló digitális infrastruktúrákra van tehát szükség. A összekötött gépjárművek témában is sok konferencián vettem már részt, és itt is egyértelmű, hogy a telekom és a gép, autógyártóiparnak szorosabban együtt kéne működni. A telekom eddig csak az emberek kapcsolataival foglalkozott, hogy az egyik ember a szájával val beszél, a másik a fülével hallgat. A jövőben a telekom társaságoknak egyre inkább az adatcserével is foglalkozniuk kell, és nem emberek, hanem gépek, gépjárművek közök, között. Márpedig a gépjárművek összekötetése csak egységes norma alapján működhet. Ha a frekvenciák, például a mobil frekvenciák még mindig nemzeti kiosztásúak, akkor lehetetlen lesz összehangolni az egymással kommunikáló autókat. Egy, egyes tagállamok a 4G szintjén vannak, mások a 3G, mások az 5G szintjén, viszont ha egyszerre sikerülne minden tagállamnak az 5G-re átlépnie, akkor a jövő autópályáján Münchentől Bukarestig minden gépjármű, itt főleg ugye a tehergépjárművekről, kamionokról beszélünk, megoldható lenne a teljes körű kommunikáció és lekövetés. De ha mindig nemzethatárokat és frekvencia és szolgáltató határokat kell átlépni, akkor eltolódnak az információk időben, és nem követhetőek a forgalmak. És az egymással kommunikáló gépjárművek, az OES norma alapján nem csak a teherforgalmat, hanem a személyforgalmat is segíthetnék, de itt is közös nyelvre van szükség, közös ö, kommunikációs nyelvre. A Telekom ö, sem fog az 5G-be investálni, hogyha nem látja, hogy ez egy kinyíló, kiterjedő piac. Egy 2017-ben gyártott Renault nak tudnia kellene már egy 2017-ben gyártott BMW-vel kommunikálnia, de ez még jelenleg nem garantált. Ha az 5G-s lefedettség megvalósul, akkor ez lehetővé válik, és ez persze egyben az autonóm gépjárművek működésének is alapfeltétele. Tehát a jövő jelszava az 5G-re való egyszerre történő minden hamarabbi átlépés, és akkor beszéltünk már az összekötött gépjárművekről és az autonóm gépjárművekről is. Sok szó van a januárban kiadandó közleményünkről az adatgazdaság és a szabad mozgású adatok csomagról. Most itt az adó vagy belügyi rendőrségi adatok cseréjének jelenleg legalább 50 különböző szabálya van. Egy digitális belső piacon ez kizárt lenne. A free flow of data, az adatok szabad mozgása, azt jelenti, hogy legalább 50 különböző rendszert kell megszüntetni, meghaladni, és elkerülni azt is jogalkotással, hogy a jövőben is kialakuljanak ilyen különbözőségek. Az adatgazdaság, data economy címszó alatt pedig a hozzáférésről van szó, hogy é az adat, ki férhet hozzá. A jövő autója millió szenzorra lesz felszerelve, amely látja, hogy milyen sötét van és esik az eső, és az egyik autóból felmegy az adat a felhőbe, a felhőben az adatok feldolgozódnak, kommunikációs szolgálatok veszik át őket, és akkor a Bosch, a Daimler, a Philips, a Renault és bármelyiknek a vezetője szabályozott módon kell, hogy hozzáférjen ezekhez a szenzoradatokhoz mi az a szenzoradat, amit a másik gépjármű is láthat, és kiközvetítse ezeket az adatokat a Daimler, vagy, vagy egy másik gyártó, vagy egy harmadik szolgáltató, és ráadásul itt el kéne kerülni a diszkriminációt, egységes, egyenlő feltételekkel kéne működni a szolgáltatásoknak, és a hozzáférést is egységesen és egyenlően kell szabályozni. December 1 a az számítógépes képességek, készségek témájában egy szövetséget fogunk létrehozni, mert számításaink szerint az európai munkaerőpiacon egyre kevesebb relatíve a megfelelő számítógépes szakember, mindig 110 kevesebb szakemberünk van, mint kéne, és a trend növekvő, és a jelenlegi egyetemi helyek, képzési helyek nem fogják fedezni a szükséges számítógépes szakember állományt, ezért a képzésbe, az elektronikai képzésbe sokkal jobban bele kell feküdnünk, a továbbképzésbe is, a kvalifikációba is valamennyi ágazatában a gazdaságnak a digitális számítógépes készségeket díjazni kell. Együtt kell működni a munkaadói szervezetekkel, a szakszervezetekkel és a tagállamokkal is, meg kell állapodni kötelező célkitűzésekről, annak érdekében, hogy a munka világának digitalizációja során az embereket ne felejtsük el, ne hagyjuk magunkra. Ez is a munkánk részét képezi, tekintettel 2017-re. Hálás vagyok, és mindjárt be is fejezem, hogy a parlament nagyon gyorsan reagál a jogszabály, illetve a jogalkotási javaslatainkra. A politika más területein két-három évig is elvitatkozhatunk egy-egy témában, de a digitális digitalizáció területén legyen szó, szó audiovizuális, médiaszolgáltatásokról, vagy digitális szerzői jogról, vagy a telekommunikációs keret korszerűsítéséről, hogyha itt vesztegetjük az időnket, akkor a jogalkotó is elveszíti autoritását. Hogyha gyorsan megvitatjuk ezeket a kérdéseket, és a tanács ugyanígy teszi, akkor ezzel megerősítjük az európai digitális szuverenitásunkat és a hitelességünket is. Köszönöm. Köszönjük szépen a biztos úrnak. Most az egyes frakciók szószólói következnek. Szeretném megkérni önöket, hogy három, maximálisan, maximum három percben foglalják össze mondandójukat, mert lassan a vita végéhez is kell érnünk. Valán asszony a néppárt részéről, aki egyébként az Európai Parlament alelnöke is. Köszönöm szépen, köszönöm a biztos úrnak, hogy itt van ma. Gratulálni szeretnék önnek ehhez az egész csomaghoz, amelyet bemutatott nekünk és gratulálok ehhez az átfogó megközelítéshez és az ágazattal kapcsolatosan. Régóta foglalkozom a parlamentben telekommunikációs témákkal, és azt kell mondanom, sohasem láttam még ilyen megközelítést, amely ilyen széleskörű támogatottságot élvezett, vagy támogatást élvezett az ágazat különböző szereplői részéről. Maga az ágazat is, az ágazati szereplők is úgy érzik, hogy a javaslat megfelel az ő szükségleteiknek. Ezek közül az első, a legfontosabb a biztonság és a megfelelő irány meghatározása. Ezért is örülök, hogy ön kimondta ma, hogy az 5G és az üvegszálas kapcsolat képezi a jövőt. Itt kell beruházásokat eszközölni elsősorban. Egy európai kommunikációs kódexen is dolgoznak, ez is egy jó megközelítés. A társ befektetői viszonyt is hangsúlyozta. Ez egy nagyon érdekes megközelítés, és remélem, hogy ezzel sikerül megfelelően ösztönözni a beruházásokat. Jó lenne, hogyha röviden még ki tudna térni arra, hogy a különböző beruházásokat a technológiák következő generációjába hogyan lehetne jutalmazni, annak érdekében, hogy itt is több történjen. Ami a Wi-Fi for EU csomagot illeti, ez egy kiváló ötlet, biztosan széles körű támogatást élvez majd ez is. Az a tény, hogy a források csak korlátozottan hozzáférhetőek, talán oda vezethet, hogy megpróbáljuk kiaknázni a multiplikáló hatást is, annak érdekében, hogy az Európai Unióban jobb wifi lefedettség legyen. Várjuk a januári javaslatot az adat folyamokkal kapcsolatosan is. Nagyra értékelem, amit elmondott az akadályok lebontásáról. Ez egy fontos célkitűzés, mindenképpen támogatni kívánjuk az ön javaslatait, és ahogyan ön is mondta, gyorsan kell cselekedni. Köszönöm szépen, köszönöm. Nátri asszony, SND. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a javaslatot, ami az alapvető megfizethető internetes hozzáférést illeti. Ez egy alapvető jog. Korábban a közúti infrastruktúráról beszéltünk hasonlóképpen, és az írás tudásról, de szerintem ugyanilyen fontos az internethez való hozzáférés is immáron. Fontosak a, a készségek is, egyrészt a felhasználói készségek, másrésztről az innovációs készségek nagyon fontosak. Üdvözlöm ezeket az új célkitűzéseket, amelyekről beszél, de a lényegi kérdés az, hogy ezeket a célokat hogyan tudjuk elérni. Az Európai Unió is ugyanis már korábban is meghatározott célokat, de ezeket nem sikerült elérni. És azt hiszem a parlament volt az, amely elég bátor volt az, hogy kimondja az igazságot. Nincs elég forrásunk, hogy az összes tagállamot támogassuk a megfelelő végrehajtásban. A jelenlegi EU-s költségvetésben sincs elég pénz, A szakbizottságunkban ez sokszor felbukkan témaként, és a Horizont 2020 és az FC kapcsán is szóvá tettük már ezt. Sok tagállamban és sok piacon nagyon gyors változások zajlanak le. A mobil adatszolgáltatás, illetve adatfolyamok esetében Lengyelországban például több mint 200 os növekedést látunk évente, Lettországban hasonlóképpen, és ezek, ehhez a növekedéshez mindössze kis arányú befektetésekre volt szükség. Elő kell tehát segíteni a beruházásokat, de fontos a verseny növelése és az átláthatóság növelése is. A parlament többször is szóvá tette már, hogy biztosítanunk kell, hogy a fogyasztók és a gazdaság is előnyét láthassa a fair versenynek és az átláthatóan szabályozott európai piacoknak. Az ambiciózis, ambiciózus 5G politikára mindenképpen szükség van, egy ambiciózusabb spektrumpolitikára is. A bizottság és a parlament is már megfogalmazta véleményét ezzel kapcsolatosan, de a tagállamok halogatják a dolgot, tudjuk, hogy a bereket is, a berekkel kapcsolatos szabályozást is lassan felül kell vizsgálni. Nagyon fontosnak tartom a berek munkáját, és szerintem ezt nem választhatjuk le a nemzetém, illetve tagállami hatóságok munkájától. Nagyon fontos az adatforgalom elősegítése tehát a polgárok és a vállalkozások számára, és a kiberbiztonságról szólnék még néhány szót. A digitális belső piacról szóló dokumentumunkban azt mondtuk, hogy a kiberbiztonság Ban beruházásokra van szükség azért, hogy az európai vállalatok lássák el ezeket a feladatokat, ne pedig a külföldiek. Köszönjük szépen Henkel kolléga az ECR részéről, és szakbizottságunk alelnöke is egyben. Köszönöm szépen. Ötinger úr. Köszönöm szépen ezt a kiváló prezentációt. Azt mutatja, hogy ezt a tárcát legalább olyan jól csinálja, mint a korábbit, és sajnálom, hogy mert megint más irányba mozdul el, de szeretném megragadni a lehetőséget, hogy mondjuk végezetül Egy alapvető kérdést tegyek fel önnek. Ahogy tudja, már egy ideje ebben az ágazatban dolgozom, és már 1980-ban, 90-ben és 2000-ben is hallottam azokat a dolgokat, amikről most beszélt. Itt arról van szó, arról volt szó, hogy a japánok, az amerikaiak előnyét behozzuk. Ez 30-40 éve nem sikerült. és rengeteg európai programot hoztunk létre, amelyek elég sok pénzébe kerültek az adófizetőknek. Akik itt vannak, ma nem is emlékeznek a programok címére. Itt volt az ESPRI. Az Euréka volt egy másik ilyen program. Célja az volt, hogy az amerikaiak és a japánok előnyét behozzuk. Nem sikerült még egyszer emlékeztetek arra, hogy akkor voltak olyan európai számítógép cégek, mint az ICL, a Philips, az Olivetti, a Bull, a Thomson, a Siemens, a Triumph Adler, ezek mind eltűntek. Már nincs. Már csak SAP van, és az Euréka, vagy európai programok nélkül is sikeresek. Hogyha most a fő versenytársa foglalkozunk, mondjuk a Microsoft-tal, Google-al, Facebook, Twitter, és így tovább, nekik az égvilágon semmi közük nem volt az állami programokhoz. Éppen ezért két alapkérdést szeretnék feltenni. Először is, nem gondolja, hogy jobb lett volna először utána nézni, hogy ezek a nagyon drága programok miért mondtak csődöt mind? Másodszorban miért gondolja, hogy a jelenlegi programokkal, amelyeket megemlített, és a kutatási biztos is megemlített, sikeresebbek lennénk, mint a múltban. Uh, thank you very much. Köszönöm szépen. Henkel úr? Meissner asszony az Alderévéről. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. A liberális frakció nevében szólnék. Nagyon-nagyon lényeges témákról szólt, minnyáján tudjuk hogy már rég megérkeztünk a digitális korba, És csatlakozhatok ahhoz, amit Henkel úr mondott. Egy picit optimistább vagyok azért, mert szerintem nem mindenki fogta fel, hogy mennyire lényeges a digitalizáció. Tehát radikálisan meg fogja változtatni az életünket, nagyon sok esélyt is ad majd, de mindenképpen tartanunk kell a lépést. A robotikában már elég jók vagyunk, de máshol nem. Máshol sántítunk. És én szeretném feltenni a kérdést, hogy eh, elég gyorsan, eh, elég gyorsak vagyunk-e? Eléggé csalódtam már múltkor, amikor a Connecting Europe-ról beszéltünk, 50 milliárdba került. És a digitaliz, a digitalizációs benne van, és a tagállamok pedig ezt megnyírbálták. Ez hát főleg a digitális belső piac, azt mondom, 1, valahány milliárd jut még erre, ami tényleg aggasztó természetesen sok lehetőség van arra, hogy itt van a Connecting Cars, nagyon megváltozik majd a vidék és térség is, a tehermegosztó gazdálkodás érdekében szükség van az infrastruktúrára is, de van néhány kérdésem. Van a tagállamokban elég ambíció, hogy ilyen projekteket társfinanszírozzanak? Tehát van elég pályázat, van elég projekt? vannak igények a tagállamokból? Jó lenne, hogyha konkrétan el tudná mondani, hogy hogyan lehetne ennek utána járni. A második kérdés, tehát a gépek nyelvét kell egységesíteni. Gondolja, hogy a tagállamok ebbe belemennek? Tehát tudom a viták alapján, hogy mennyire nehéz egy nyelven megállapodni az Európai Unión belül, ami a gépeket illeti. És a harmadik, tehát a Connecting Cars-ról beszélt, és a saját bizottságomban is nagyon sok szó esik itt a különféle technológiákról, hogy ezeket a technológiákat alkalmazzuk. Hol tartanak például a közlekedési folyosók kialakulásánál, kialakításánál, tehát hol tartanak úgy, hogy a közlekedési folyosók összekötve legyenek egymással, legalábbis digitálisan. Még egy kérdésem van az adatvédelem tekintetében. Gondolom, hogy szoros kapcsolatban van az adatvédelmisekkel, hiszen a, itt adatok áramlanak az éterben, és ezeket védeni kell. A heti Spiegelben áll, hogy a digitalizáció sok munkahelyet szüntet meg. Ön azt mondta, hogy pozitív szempontok is vannak, hiszen sok új munkahely lesz, és a vállalatokon belüli hierarchia is megváltozik a digitalizáció segítségével. Tehát, hogy a szakszervezettel, a munkáltatókkal kell leülni tárgyalni. Köszönöm, köszönöm szépen. Jávor Benedek kolléga a zöldek részéről. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos úr, hogy eljött hozzánk a magyarországi magánrepülős útjára kérdeznék rá, amelyet nem regisztrált lobbisok finanszíroztak. Nem tudom, hogy ez hogy, egyesít, hogy egyeztethető össze a viselkedési kódexsel. Az ön honlapján sem találjuk ezt meg. Tehát Mangold úr nem érdekelt a digitális piacban. Tehát szeretnék valamit mondani. Ez egy olyan téma, amely az Európai Bizottság vizsgála alatt áll. Ez nem a mi mai ülésünk témája. A demokrácia azt jelenti, hogy betartjuk a szabályokat az intézményekben. Tehát ez ma nem a vitánk témája. Nyitott vagyok, tehát Mangult úr és a digitális piac kapcsolata az azért témánk, nem? Igazából nem tapasztaltam korábban, hogy a szólásszabadságot korlátozzák a képviselők számára a szakbizottságban. Elnök úr, de szerintem a kérdésem összefügg a digitális piacsal. Folytatnám, hogyha megengedi. Tehát szerintem nem itt van a helye a kérdései megválaszolásának, hiszen teljesen más kérdésekre készültünk fel. Tudja, vegyük figyelembe a demokrácia játékszabályt. Ez egy nyílt, az zajlik egy nyílt vita az Európai Bizottságban, és Juncker elnök nyilatkozik, hogyha ez a belső megbeszélés véget ér. Tehát, hogyha megkérhetem, hagyja ezt a témát, és kezdjük el arról a témáról a vitát, amelyről ez az ülésünk szól. Hiszen hiszen akkor mit van az asztalon előttünk a napirendünk, és mindenki megállapodott benne. Elnök úr, mégis szeretném elmondani, hogy nagyon szorosan összefügg ez a dolog ahhoz a tényhez, ahogy Öttinger úr kezeli a digitális piacról szóló agendát. Tehát, hogy, hogy hogyan találkozik olyan emberekkel, akik összefüggenek, hogy nem a digitális piaccal, igazából az átláthatóságról van szó, a saját biztosi szava hihetőségéről van szó, ő felelős a digitális piacért, tehát szerintem ez összefügg. Tehát nem ahhoz a kérdéshez viszonyulok, amelynek nincs köze a digitális piachoz. Nyilvánvalóan, amit kérdezek, az az ő megbeszélése valakivel, aki a bizottság szóvivője szerint nem kapcsolódik a digitális piachoz. A magyar kormányzat pedig világosan azt mondja, hogy Mangód úrral egy szerződésről beszéltek, különféle témák szerepeltek ebben, tehát többen között az ön által is meglátogatott konferenciát is tervezték. Tehát itt a jövő autója, az autó jövője konferencián. Szeretnék rákérdezni, hogy kinek van igaza a magyar kormánynak, aki azt mondja, hogy Mangoldur érdekelt, Kedves kolléga, azt mondtam, hogy a demokrácia az eljárások és az intézmények talaján nyugszik. Tehát szerintem eszmecserét folytatunk a biztossal. Tehát nem itt van a helye ennek a vitának. Kérem, ragaszkodjon a témához. De hát most egy eszmecsere van a biztossal. Tehát természetesen szót kérhet. Elnök úr, egy a biztos hivatalos látogatására kérdezek rá, amikor május 18-án Magyarországon járt egy a digitális piacsal is összefüggő konferencián. Tehát szerintem igenis közele van, köze van ahhoz, hogy hogyan utazott a autó jövője konferenciára, és szerintem ez az összes szabálynak megfelel, és uh, igazából szerintem igazából a digitális piac témájához tartozik. Igazából az AFKO, az Alkotmányos Szakbizottság felelős ezekért a témákért. És az AFKO szakbizottságban elég gyakran vitázunk ilyen témákról. Ha jól emlékszik, két és fél a meghallgatás alatt a szocialisták is felhoztak egy ilyen témát egy teljesen más személlyel kapcsolatban. Utána ezt a kérdést átutaltuk az Alkotmányügyi Szakbizottság felelősségébe. Tehát kolléga úr, arra kérem, hogy tartsa magát a témához, hogyha a témához nincsen kérdése, akkor fejezze be a kérdését, és áttérünk a következő felszólalra. De van még néhány kérdésem. Tehát a szakbizottság nem érdekelt abban a kérdésben, hogy lobbistákkal találkozik a biztos, akiket vagy érdekel, vagy nem érdekel a digitális piac. Ezt pillanatnyilag nem tudjuk, tehát eléggé ellentmondásos választ kaptunk, és igazából eljött ma hozzánk a biztos, és szerettem volna feltenni ezt a kérdést. Tehát van egy eljárásrendünk, és szeretnénk magunkat tartani. Ez nagyon fontos számunkra, kolléga úr. Akkor most áttérünk a következő felszólalóra. Koklícsek kolléga a következő felszólaló a GUE részéről. Köszönöm szépen. Kérdésem a biztosnak nem a magánútjaival kapcsolatos. Köszönöm, hogy a bevezetőjében számos információt közölt velünk. Láthatóan ön elkötelezett híve a digitalizációnak. Ön szerint mely tagállamoknak mondta, hogy két-három vagy öt-nyolc tagállamnak kéne ilyen nagy fejlesztőként fellépnie, melyekre gondolt ön? És ami a nanotechnológiát illeti, ez a téma is ugye az érdeklődés homlok terében van, a jövő egyik pillére. Ön konkrétabban mit gondol a nanotechnológia támogatásának lehetőségeiről, milyen konkrét intézkedéseket tervez, vagy tervezett? ilyen ügyben. Ami pedig az internet szabadságát illeti, itt lenne az ideje, hogy a nem csak városi területek is teljes lefedettséget élvezhessenek. Sajnos távolról sem beszélhetünk százszázalékos lefedettségről egyes vidéki térségekben, és mit lehetne azért tenni, hogy ez ne így legyen? Ma már ennek a technológiai háttere adott, csak döntést igényel. Lát itt fejlődést? A határokon átnyúló infrastruktúra fejlesztés ügyében pedig az IRT és az NF, vagyis a vasúti infrastruktúra digitalizációja területén, vagy az elektromos segélyhívás területén milyen előrelépés történt az utóbbi időben? És a szárazföldi közúti navigáció jelenleg még ezért tapasztalható hiányosságait eh, mikorra fogják kijavítani? Egy másik kérdésem arra vonatkozik, hogyha az ember egy vízbe megy, mert az agregátor elromlott. Jelenleg ilyen nagyobb bajoknál mindig cserélik és kidobják a régi alkatrészt. Mit lehetne tenni azért, hogy a megjavítás mint trend is érvényesüljön, illetve mit értett az új gépi nyelvek egymás való kommunikálásának segítése alatt. Ez jó sok kérdés volt egyszerre. Kívánna biztos úr röviden válaszolni az eddig elhangzott kérdésekre. Még tezen ketten akarnak felszólalni, ugyanakkor csak fél óránk van összesen hátra. A következő felszólalóktól valószínűleg azt fogom kérni, illetve már most is kérem, hogy csak egy percben szólaljanak föl, mindenki így készítse elő a kérdését vagy hozzászólalását. Most akkor röviden kérem biztos urat, hogy reflektáljon a kérdésekre, aztán még meghallgatunk néhányat. Valian kollégának válaszolok. A szükséges 5G beruházásokhoz várhatóan nagyon nagy tőkére lesz szükség. Először a Telekom szabályozást, a magán gazdasági szabályozását kell tető alá hozni, hogy 80-90 százalékos legyen a lefedettség, ezért, és később pedig mindenképpen ö, közös összefogásos beruházásokra lesz szükség. Legalább négy-öt telekom társaságnak, óriás társaságnak kell összefogni ahhoz, hogy ezt a beruházás tömeget kezelni tudja. Ami a Wi-Fi Európának programot illeti, itt várjuk a parlament tanács gyors beleegyezését, és akkor várhatóan egy 5-600 apró program indulhat, és háromjegyű összeggel ezt az európai költségvetést megtámogathatja. Ha az igény erre hirtelen nagyobbnak bizonyulna, akkor azt utólag még lehet majd támogatni. Sok vidéki térségben ez a Wifi Európának program kifejezetten azt szolgálja, hogy akár a falusi tanyasi önkormányzat vagy iskola is végre bekötődjön az internetbe Európa szerte, a közútépítés, vasútépítés, energiahálózat építés után most a digitális infrastruktúra építés ideje van. 2012-ben a korábbi bizottság és a mostani bizottság is abban egyezett meg, hogy a vasútépítésben nem húz meg projekteket, és a digitális ágazatban pedig kifejezetten Nelük Cruz volt ez, aber gekürzt. Das Problem bei... Ähm, Megemeli a kereteket. Vidéken mondjuk van egy 3000 lakosú térség, és ehhez csatlakozik néhány 80 fős tanya. Ezt biztos, hogy nem lehet gazdaságosan lefedni internettel. Ez egy százszázalékosan veszteséges üzlet mert a karbantartás, pláne ilyen vidéki térségben többe kerül, mint amint be lehet szedni ö, díjanként. Tehát ez kizárólag szubvencióval, ö, támogatási programokkal lehetséges, vagy nemzeti, regionális, vagy helyi támogatási programokkal. Az EFSI ehhez ideális eszköz, mert a kockázatokat fedi le, illetve nem biztos, hogy ideális, mert ez a kockázatokat fedi le, és nem a veszteségeket. Ezért a tagállamoknak azt javasoljuk, hogy ilyen programokra, ilyen célokra strukturális alapokat hívjanak le, ami a spektrum kiosztás, frekvencia kiosztás koordinációját illeti, ez már benne van az új Telekom csomagban. Nem akarjuk centralizálni a spektrum, hogy frekvencia politikát, és pláne nem akarjuk a, ezeknek a bevételeit az európai költségvetésbe kanalizálni, bár van, aki ezen is gondolkodik, hanem azt szeretnénk, hogy az 5G időben megjelenjen. És egyszerre jelenjen meg a kutatásban, fejlesztésben, és a 3G, 4G idején lemaradtunk, most az 5G esetében lenne, lehetne esélyünk, hogy 2020-ig délkorához hasonlóan ütemesen átálljunk az 5G-re. Ami a kiberbiztonságot illeti, a PPP-k az európai kiberipart segítenék. Mag, engem is meglepet, hogy milyen komoly európai know-how van itt a szoftver fejlesztésben, tehát kiberszoftver fejlesztésben Európa kifejezetten élenjáró. Ennek a szabályozását kell modernizálni. Hát, úr az európai alapkutatás hatékonyságára kérdezett rá, illetve az alkalmazott kutatás eredményességére. Én arra számítok, hogy ebben az ügyben az ipar lesz a legjobb tanácsadó, míg az 5G esetében 700 milliót tud maximum az EU adni, de ennek az ötszörösét tudhatja az ipar. És ha ez működik, akkor sikeres volt az együttműködésünk. Ami a robotikát illeti, az ABB, Sextro, Siemens, Kuka, mind már jelezték, hogy szívesen együttműködnek, és Európa még most is vezető hatalom a robotikában a kvantumtechnológiában a Defti, Lioni, Müncheni műhelyek, új műhelyek a világ legjobbjai, és mindig, minden tagállamban van legalább egy ilyen. Tehát itt a közös európai érdek szerintem mozgósítani fogja ezt az iparágot. Nem kell valamennyi tagállamnak ugyanazt teljesíteni itt. De ha öt nagy cég, öt különböző országból, ugye Ausztria, Belgium éppen vizsgálják, hogy ez hogy alakuljon, akkor már egy ekkora összefogás megfog, megfogható méret. Itt nem akarunk nemzeti pénzeket költetni, hanem öt különböző tagállamból a, a nagy cégeiket akarjuk mozgósítani az összefogásra, hogy ezek kettőzzék, háromszorozzák meg az egyébként igénybe vehető fejlesztési támogatásokat, és ez szerintem pragmatikus, elérhető cél. Ami az adatvédelmet illeti, az e-privacy direktívát modernizáljuk éppen, az adatvédelmi alaprendelet alapján az e-privacy fogalmát újra definiáltuk, és Január 11-én fogjuk önöknek bemutatni a javaslatunkat. Ami a, a gépi nyelvek átjárhatóságát illeti, a szenelek, az ECI és egyebek a norma alkotó hivatalok, hatóságok jelenleg. Jelenleg is együttműködünk velük, csak ha az ipar képtelen vagy nem akar ö, közös normáknak engedelmeskedni, akkor válhat szükségessé ide vonatkozó jogalkotás. A gépek közötti nyelvet mindenképpen egységesíteni kell, mert egyre több az olyan iparág, amely nem csak egy országban, és nem csak pár, nem egy ország számára gyárt, hanem egyre több automatizált géprendszert gyártunk egyre több országnak, és itt elkerülhetetlen az egységesítés. Mindegy, hogy melyik norma érvényesül, csak legyen egységes, és ha időben lépünk, akkor a világ normáját, a világ normát Európa hozhatja létre, és ehhez megfelelő platformokat alakíthat ki. Májusban és most nem régiben novemberben is a budapesti látogatásomnak egyetlen egy célja volt, mégpedig az, hogy egy beszédet tartsak a digitális konferencián. Magyarországon jelentős beruházásokat eszközölnek különböző francia és német cégek, a Bos is többek között, én Stuttgarti vagyok, ugye, és a Bos székhelye Stuttgartban van, ezért jártam Budapesten, mert Budapesten a Bos is jelentős beruházásokat eszközöl. Ugyanis azt szeretném, hogy a visegrádi országok az európai digitális ágazatban egy hozzáadott értéket lássanak, ne pedig az euroszkepticizmusuk megerősítését. Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Lengyelország is olyan országok, ahol az autóipar jelen van, nagyon erősen jelen van, így az a digitális menetrend itt különösen fontos szempont. Egy határokon átívelő teszt teret is vagy tesztelési lehetőséget is szeretnék megteremteni, ugyanis általában a tesztelés csak egy-egy tagállamban zajlik, elszigetelten a többiektől, viszont a visegrádi országok részvételével és Szerbia részvételével is szeretnénk egyfajta együttműködést létrehozni az autonóm vezetésre vonatkozóan. A mobilitás páneurópai és kontinentális dolog, ezért ez egy olyan fontos téma, amelyben a magyarok novemberben vendéglátóként és májusban kiállítóként partner, partnereimnek tekintette Magyarországot ezekben a, ezeken az eseményeken. Ezért is utaztam hivatalosan Budapestre, és egyébként atomenergiával már két éve nem foglalkozom, nem tartozik a hatásköreim közé. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Sajnálom, hogy most már csak egy-egy percet tudok adni a kollégáknak, vagy akár 50 másodpercet, hogy tetszik Blanco López úr az első. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy egy biztos mindenképpen méltatni kell egy adott témakörben tett erőfeszítéseért, de szerintem az ilyesfajta utazások talán megkérdőjelezik a biztos fellépését. Minden esetre a bizottság részéről Vajó, vajon valóban szükség van-e arra, hogy a szerzői jogokban, a digitális térben beavatkozzunk? Nem lehet, hogy túl kevésé rugalmassá válik így a piac. Még abban az esetben is, amikor bejelentik a beruházásokat a szabályozó hatóságoknál. Márten úr? Président, donc je ne parlerai pas du voyage à Budapest en jet privé, puisque vous dites qu'il y a une enquête Biztos úr, mindegy, hogy milyen demokráciáról beszélünk, ilyen leleplezések után egy magára adó biztos lemond. Olyan, milyen érzés most a saját bőrében lenni? Thank you uh, very much, uh, colleague. I don't think that is a topic of our... Köszönöm, kollégák. Ez azt hiszem nem a struktúrált párbeszéd témája. Már a vita elején elmondtam, hogy a strukturált párbeszédet folytatjuk, mégpedig a napi rendben meghatározott témához kapcsolódóan Rámon úr a következő. Köszönöm szépen. Én is csak egy rövid kérdést szeretnék feltenni a biztosnak. Nem teljesen világos, hogy most hogyan zajlik majd az, hogy ön átveszi a költségvetési dossziét. Nekünk ITRE szakbizottságként mire kell felkészülnünk ezzel kapcsolatosan? Talán szólhatná erről néhány szót. Köszönöm szépen, kolléga! Az Európai Parlament belső szabályzata szabályozza ezt, az eljárási szabályzat és annak függelékei határozzák meg, hogy milyen eljárásnak kell ilyenkor megtörténnie. Maragál kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem nem csak az a feladatunk, hogy kérdéseket tegyünk fel. Szerintem jogunk van ahhoz, hogy bizonyos kérdéseket felvessünk, és Öttinger úr a digitális menetrendért felel, nekünk pedig ennek értelmében az a feladatunk és az a kötelezettségünk is, hogy kifejezésre juttassuk a véleményünket. A biztos bármely fellépésével kapcsolatosan. Ezért nagyon is fontosnak tartom, hogy magyarázatot kapjunk, ez eddig viszont nem történt meg. Nem kaptunk még magyarázatot ez ideig arra, hogy miért is utazott Budapestre a biztos. Ez nem képezte részét az önhivatalos programjának, lehet-e az, hogy egy ilyen hivatalos programpontról nem tudunk meg hivatalosan semmit, és azt is tudni szeretném, hogy digitális menetrendért felelős biztosként az ön feladatköréhez hogyan kapcsolódott ez a látogatás. Szerintem igenis fontos, hogy feltegyük ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen, biztos úr, ön kiváló munkát végez a digitális egységes piac és a digitális kérdések biztosaként. Az infrastruktúra az egész gazdaság és a társadalom működése szempontjából is mérvadó a jövő tekintetében. Egy nagy kérdés és kettő kicsi, először is, hogyan kíván együttműködni a vezetőkkel, a helyi és regionális önkormányzatok vezetőivel, hiszen hogyha azt akarjuk, hogy inkluzív módon építsük, építsük ki az 5G infrastruktúrát, akkor erre mindenképpen szükség lesz, nehogy valaki a partvonalra szoruljon. Másodszorban, ön szerint hogyan lehet ösztönzőket teremteni a vállalkozások számára, hiszen a vállalkozások pénzétől is függ, és nem csak a közpénzektől, hogy sikerül-e megfelelő beruházásokat eszközölni az 5G technológiába, és az utolsó kérdésem a tagállamokra vonatkozik. Fontos, hogy a tagállamokkal meg tudjunk állapodni. Kérdés, hogy ezt hogyan kívánjuk elérni. Köszönöm. Griffin asszony a következő. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy említette a megfizethetőséget, ez kulcsfontosságú. Ahogyan már elhangzott, a hozzáférés alapvető jog kell, hogy legyen. Félek attól, hogy a nyitott piac ezt sohasem fogja elérni ezt a célt, és félek attól, hogy a tagállami fellépés és a regionális fellépés között valaki hoppon marad, lesz, aki mégsem fér hozzá az internethez és a technológiákhoz megfelelően. November 30-án érkezik az energetikai csomag, az energiahatékonyság és az energiahatékonyság digitalizációi kulcsfontosságú, ha 1%-kal növekszik az energiahatékonysági eh, célkitűzés, akkor eh, rengeteg otthont tudunk, rengeteg lakást tudunk felújítani az energiahatékonyság céljából. A kérdésem, hogy hogyan kíván együttműködni más biztosokkal az energiaszegénység leküzdése érdekében, és abban, hogy elérjük az energetikai célkitűzéseinket, az Energia Unió célkitűzéseit. Köszönjük, Tosanovszki úr! Děkuji, pane předsedo. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Én is szeretném a biztos úrnak megköszönni, hogy eljött is, hogy beszámolt nekünk, és hogy ennyi energiát fektetett be a digitális világba. Egyetértek azzal, amit mondott, tehát, hogy szükség van eh, a kiberbiztonságba történő befektetésekre, az adatvédelembe. Nagyon fontos, hogy eh, a közfinanszírozás nagy szerepet kapjon ezen a téren. A kérdésem a standardizációra vonatkozik, illetve a IT nyelvhasználatra. Egész életemben eh, az informa- technikával foglalkoztam, és eh, és nem tudom, hogy eh, most ezt valaki más jobban meg tudna válaszolni, de nagyon heterogén rendszerek vannak a számítástechnikában, és valahol kommunikálnak ezek a heterogén rendszerek is. Ez pedig alapvető dolog most, hiszen eh, nagyon sok dolog van előttünk, wifi rendszerek, kisebb rendszerek, nagyobb rendszerek. Alapvető fontosságú lesz az adminisztráció számára is, hogy tudjanak kommunikálni egymással a rendszerek. Nagyon fontos az üzleti környezet, nagyon fontos a polgárok számára is hogy magas színvonalon oldják meg. A kérdésem a következő. Van elképzelése arról, hogy ez hogyan működik majd adminisztrációs, közigazgatási szinten? Mr. Butikofer. Butikofer képviselő? One minute, please. Please. Egy perc. Természetesen, elnök úr. De el kell, hogy mondjam, már csodálkozom, hogy nekem adnak olyan feladatot, hogy írjak az ipar digitalizációjáról, és utána egy percet kapok itt, hogy felszóljak, nem tartom tisztességesnek. Mert eléggé korán jelentkeztem. A felmaradó időben kettő rövid kérdést szeretnék Ötinger úrnak feltenni. Először is a német ipar igazából referenc architektúrát hoz létre a digitalizációnak. És ezen az alapon működik együtt az IIC-vel, hogy közös fejlesztések legyenek. De ami nincs meg, az az európai integrált fáradozás. Mit szeretne tenni, hogy ez megváltozzon? A második kérdés. Említette a Kuka és Aikstron esetekben, hogy igazi, igazából a polgárokat is érdekli ez a témla, hogy az európai ipar néhány technológiai ékszerei ne vásárolják ki. Most mondjuk ezt így, egyszerűen. Mit, szeret gyakor, mit szeretne gyakorlatilag tenni néhány kritikus megjegyzésen túl? Vannak fáradozások, hogy ne vásárolják ki ezeket az európai gyöngyöket? Tehát van, vannak olyan fáradozások, a kollega más 1,45 percig beszélhetett. Jávor úr, tehát a kollégája, Jávor úr, három percet vett el, anélkül, hogy komoly kérdést tett volna fel a struktúrált párbeszédünk alatt. Legyen tisztességes velem, elnök úr! A következő felszólaló Rübik úr. Recht herzlichen Dank, Herr Präsident. Ich würde mich dafür interessieren. Engem érdekelne a roaming jelentés, tehát hogy a, itt van a roaming jelentés, és megígértük a közvéleménynek, hogy roamingolj, mint otthon. Most pedig megint jönnek az új akadályok, ezek pedig megmutatják, hogy a telekommunikációs ipar meg akar maradni a nemzeti határokon belül. Tehát, hogyha meg akarnak maradni a nemzeti határaikon belül, akkor el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan akarjuk létrehozni a digitális belső piacot. Hiszen eh, ha a Telekom ide nem száll be, akkor ez nem lehetséges. Tehát igazából hogyan érhetjük el az 5G-t, a digitális belső piacot, amely az összes európai országot át kell, hogy fogjon, hogyha itt maradnak ezek a roaming díjak, és a telekommunikáció megmarad a nemzeti határokon belül. Köszönöm szépen. A következő kérdés. Schaffhauser úr. Très rapidement. Rövid leszek, gyors leszek. Én nem fogom a magyarországi utazást felhozni én alapvetően elégedett vagyok a biztos működésével. De szeretném megtudni, hogy az európai felhőben miért nem adott egy európai cégnek elsőbséget, és miért nem akarjuk európai kézbe venni teljesen szoftveresen és hardveresen is az elfejlesztéseket, a mikroprocesszorgyártást. Miért nem hallgatott a Cloud European-re, az European Cloud elkezdeményezésre, ezt nem fogom tudni soha megérteni. Köszönöm. Darinja úr kap szót. Biztos úr, osztozom abban a csodálkozásban, ami az ön digitális agenda kapcsán kifejtett működését illeti. Az 5G kapcsán egyetértek, hogy a hozzáférés gyorsan ne kéne teremteni, és ez Európa versenyképességét jelentőség nem növelhetné. De ez nem csak egy technológiai kérdés, hanem itt, eh, ha kitűzünk célokat, azt is gyorsan meghaladja a világ. Egy olyan dinamikus, integrált tervet kell eh, kidolgozni, amely folyamatos eh, élejárást irányoz elő Európának, nem csak egy alkalmi nagy lökést kezdeményez, és amely nem kínálat, hanem kereslet specifikus, vagy kereslet irányult. Az USA piaca így működik. Köszönöm szépen! Kik vannak még a papíromon? Sander asszony. Köszönöm szépen, biztos úr. Gratulálok önnek ahhoz, hogy nagyon ö, nagy ö, odaszállással megpróbálja megteremteni a digitális belső piacot, az online közigazgatást, és az ide vonatkozó cselekvési tervben szereplő intézkedések nagyon pozitívak a polgárok, a vállalkozások, különösen a kisvállalkozások számára. Alapvetően az, hogy ez agyonban működjön, bizalmi kérdéseket is meg kell oldani, a bizalmi kérdések pedig a biztonságtól függőek. Milyen eszközökkel kívánja a online biztonságot erősíteni, és amiről beszélt, azt a certifikációs rendszert mikor fogják bevezetni. Köszönöm szépen. Elnök mikrofonja nincs bekapcsolva, nem? Most már igen. Kérjük akkor biztos urat, hogy a kérdések ezen utolsó körére válaszoljon, és Bütikófer úrnak mondom, Szerintem ez elfogadhatatlan volt, ahogyan viselkedett. Kérje meg Jávor urat, hogy adjon át a beszéd idejéből önnek. Ő három percig beszélt, és az alatt megkér. Az előadónak kellett volna először szót adnia. Mindig az előadó kap először szót. Nem fel a kritikája. Ön nem fel velem. Biztos úr, ilyen szó. im Parlament federführend sind. Más parlamenti szakbizottságok is ö, érintettek ezekben a kérdésekben, nem tudok mindenre válaszolni, nincs arra idő, de a kreatív gazdaság nagyon fontos része az európai iparnak, az biztos, és Alles, was an Information, an Musik, an Gesang. Szerzőjogi javaslat az arra irányul, hogy a filmek minden nyelven láthatók, olvashatók, címkézettek legyenek, és a kreatív gazdaságnak ezzel is lökést adjunk, a forgatókönyv, a könyvíróknak, az újságíróknak, a filmrendezőknek, a színészeknek, a zeneszerzőknek, a zenészeknek, az énekeseknek. Ez a value gap kérdése, hogy kapnak-e a kreatív szerzők megfelelő ö, javadalmazást, megéri-e még ma ilyen dolgokban tevékenykedni. Biztos vagyok abban, hogy önök itt az ipari bizottságban szívesen ösztönöznék a kreatív ipar képviselőit, és érdemes lenne több szakbizottsággal önöknek is egyeztetni ebben a témában, mindig elérhető vagyok. Jelenleg nincs még arra vonatkozó javaslatunk, hogy ból kiképviselje bizottságot, bizottságban Bulgáriát, és arra a kérdésre, hogy ki lesz a digitális gazdaság és társadalom felelőse, és hogy ez nő lesz-e, ez, azt akkor tudjuk megválaszolni, hogyha megvan a bolgár jelölt. A bizottság elnöke dönt majd erről a kérdésről, a bizottság valamennyi tagja szóba jöhet erre a posztra, amennyiben a szakmai múltjára alkalmassá teszi. December végéig én teljes jogúan hivatalban vagyok, utána pedig eh, a, az új, a poszt új jelöltjét nyilván támogatni fogom a beletanulásban, a munkájában. Bony képviselő kérdezte, hogy a tagállamok mennyire együttműködők. Egyes politikai területeken kifejezetten ellenállnak az európaizációnak egyes tagállamok. A digitális ágazatban azonban elmondhatom, hogy valamennyi tagállam az Európai Tanácsban és a szakmai tanácsokban is aktív és együttműködő. Tegnap kétszer is jártam a tanácsban, és a digitális témát minden tagállam támogatja, és európai szinten támogatja, mert belátják, hogy a digitális iparban egy tagállam sem elég nagy ahhoz, hogy az USA dinamikájával, vagy egyes ázsiai országok dinamikájával lépést tudjon tartani. Eh, a remi kérdést eh, jogosan teszi föl. Az IIC a 4.0 ipar 4.0 ügyében sokszor vettem részt eszmecseréken. Úgy fogalmaznék, hogy kevés olyan terület lesz a jövőben, ahol egy tagállam ipara Európában annyira előre haladott lenne, mint a Faude EMA, a CETO EID Németországban. Az ipar 4.0 Németországban már napirende van, elkészült. Az ipar 4.0 hamarosan világszerte ismert kifejezés lesz, és valószínűleg úgy fognak beszélni róla, hogy ipar 4.0 Olaszország. Németként én ezt a kifejezést nem akarom európaizálni, hanem inkább azt mondom, hogy az európai ipart kell digitalizálni. De amit az ipar 4.0 csinál, az, az egész európai gazdaságnak jó, ezért ezt a platformot szeretnénk integrálni, és a platformok platformját néhány hónappal ezelőtt létrehoztuk. A Smart factory és más szereplőkkel, és azok a tagállamok, amelyeknek még nincsen saját platformja, azok is a kormányú képviseletével részt vesznek benne. A Romániában is éppen, Szlovákiában, Magyarországon is zajlik erről az ilyen megalapításáról, a Nemzeti Platform megalapításáról a párbeszéd. A Kuka, Einström, ARM, ezek csak példák. Van-e szükség arra, hogy Európának külön külgazdasági reszortja legyen? Erről többször volt már szó. Én úgy látom ezt, hogy 1,8 milliárd kutatási pénzünk van projektekre. Az Európai Unió, lásd kuka, 100 milliót fizet a robotikai projektekre évente, és a kutatási területen mi csak partnerként működhetünk, mert a kutatás konkrét helye nem az Európai Bizottságnál van, hanem valahol Európában. A Kukan egy kiváló vezető cég, és egyébként jól működik a PPP-kben is. Augsburgban van a fő központja, a kutatási központja, és a többi kutatási alközpontja is európai. Ha a következő költségvetési időszakra, meg a 2020 utáni időszakra gondolunk, és a parlament hamarosan egy-két éven belül már erről fog tárgyalni, akkor jó, hogyha van egy komoly vonzerővel rendelkező kutatási központunk, amire hivatkozni lehet, amely a partnerségeket támogatja, és amely kifejezetten európai, és így hozzáadott értéket képvisel. hogy egy általános európai külgazdasági reszortra szükség van-e, ezt én nem tudom megmondani, van véleményem, de én azt képviselem, hogy legyen két irányú az út, tehát legyen nekünk is hozzáférésünk más piacokhoz, és a milyenkhez is másoknak legyen hozzáférése, de ez ennél bonyolultabb kérdés, amit most nem tudunk megvitatni. Ami az energiahatékonyságot illeti, illetve az energia felhasználás csökkentését, a Smart Cities és a Smart Communities projektek a DG Move égésze alatt már működnek, a DG Connect és a DG ENA együttműködésével, már születtek kísérleti projektek, amelyek eh, például a szállítási igények csökkentésével, optimalizációjával, a hatékonyabb épületgépészeti megoldásokkal, eh, az életminőség állandó színvonalának megtartása mellett jelentősen csökkentik a széndiokszid kibocsátásokat és növelik az energiahatékonyságot. Rübig úr a roaming, roamingra kérdezett rá. Június 15-én 2017-ben megszűnnek a roaming díjak az európai piacokon, de ehhez december 15-én a tanácsnak és a parlamentnek meg kell egyezniük a wholesale javaslatról és a free use javaslatról is a kiskereskedelmi forgalomban. Tehát ezek összefüggenek. Csak akkor valósul ez meg, hogyha csomagosan lehet megvalósítani, és minden érintett megkapja magáit. A szabályozó hatóságokkal múlt héten leültünk, a tanácsnak van egy tanácsadó bizottsága, velük is tárgyalunk, a fair use, az igazságos hozzáférés, használat kérdése a következő dilemmákat veti fel. Lettországban a telekom szolgáltatások díjai az ír díjaknak a hatodát teszik ki. Ha egy ír polgár a roaming díjak megszüntetése után várhatóan június 15-én ez megszületik, vesz egy lett telekom szolgáltatótól egy simkártyát, de nem is Lettországban él, csak Dublinban él, és Dublinban akar telefonálni, vagy szociális internetes szolgáltatásokat használni, vagy Dublinból, Londonból, vagy Brüsszelbe akar telefonálni egy lett kártyával, akkor a lett szolgáltatónak a nagy kereskedelmi piacon ehhez a megfelelő tehát hogy ezt biztosítani tudja, a nagy kereskedelmi piacon sokkal drágábban tudja egyelőre csak beszerezni a roaming szolgáltatások díját, mint amennyiért ő adja őket tovább. Ez nem fair. És azt, hogy ezt kevéssé bürokratikusan új nagy szabályozások bevezetése helyett megoldjuk, erre ö, szövetkeztünk szakembereinkkel, és úgy tűnik, hogy van megoldás. Ha a lett telekom szolgáltató ö, ugye csődbe megy, akkor nyilván a lett képviselő ezt nem fogja támogatni a tanácsban, és ez bármely országra elmondható, és mégis optimizmusra van okunk, mert várhatóan lesz megegyezés ebben az ügyben. Ami az STM-et illeti, örömmel mondhatom, hogy eh, mikroelektronikai területen idén elkezdtük a közös európai érdekprogramot, amelyben öt ország, Németország, Franciaország, Hollandia és két további vesz részt, Ausztria és Belgium, és néhány napja volt az iparral egy leülésünk, és az FTM egyik magasrangú képviselője is ott volt, és elmondta, hogy igen, ilyen partnerségekre van szükség a tagállamok és az ipar partnerségi kapcsolataira, és akkor az európai költségvetési eszközökből a tagállamok ennek a kétszeresét, a vállalkozások ennek az ötszeresét tudják produkálni. FTC és az EFIMI megpróbálnak szembeszállni az ázsiai-kínai dominanciával szemben, szemben. Az SDM kollégák is megerősíthetik. Múlt héten volt ez a konferencia, csütörtöken Rómában, hogy nagy siker volt ez a konferencia és ezért bízhatunk abban, hogy lesz ilyen együttműködés. Az utolsó dolog, a az idevágó irányelvet a tagállamokban végre kell hajtani, át kell ültetni a nemzeti joganyagba, és a kiberbiztonság témája egyébként a polgárok felhő alapú szolgáltatásokba vetett bizalma szempontjából nagyon fontos, fontos a terrorista támadások elleni harcban a kém támadások elleni harcban. Egy európai standardot, normát dolgozunk ki. Ezzel az irányelvel és a különböző tanúsítványokkal is. Köszönöm szépen a kérdéseiket és a megjegyzéseiket. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Remélhetőleg a jövőben is üdvözölhetjük majd önt, biztos úr, itt a parlamentben, a költségvetéssel és a humán erőforrásokkal foglalkozó biztosként. Köszönöm a munkáját, és köszönöm mindazt, amit a digitális gazdaságért és digitális társadalomért tett, és köszönöm, hogy részt vett az ITRE szakbizottság az Európai és az Európai Bizottság szervezett párbeszédén, struktúrált párbeszédében. Köszönöm szépen, biztos úr. Uh, uh, Kedves kollégák, kevés az időnk, ezért rögtön át is térünk a következő témánkra. Az UHG gázok, a földfelhasználás, és az erdősítéssel kapcsolatos szabályozás az éghajlatvédelmi és energetikai be való beépítése, betagozódása. Mer Marisa Matias a tevünk a gue és szeretném elmondani azt, hogy egyenlőre csak a kiotói jegyzőkönyv fektet le szabályokat, nemzetközi kötelezettségeket a földhasználat, a földhasználat változás és az erdőkezelés tekintetében. A kiotói jegyzőkönyve különböző tagállamokra különböző kötelezettségeket ró, biztosítanunk kell, hogy legyen egy közös földhasználat, földhasználat változásra és erdő gazdálkodásra vonatkozó stratégiánk, és eh, itt ne növeljük a kibocsátásainkat. Ennek az ágazatnak a célkitűzéseit tovább kell fejlesztenünk az Európai Unión belül. We've got a proposal. És itt van előttünk egy javaslat, amelynek az a célja, hogy megállapítsuk, hogy ezt az ágazatot hogyan tudjuk beépíteni az Európai Unió energia és éghajlatvédelmi politikájába. Az ITRE véleményt fogalmaz meg az MV szakbizottság jelentésével kapcsolatosan az MV, az Életékes Szakbizottság. A földhasználat a földhasználat megváltoztatásából és az erdőgazdálkodási tevékenységből eredő kibocsátások nagyon fontosak, a földhasználat megváltozása például jelentős hatással van a mezőgazdaságra, a biomassa előállításra, a bioenergia előállításra és egyéb nyersanyagokra, amelyek fontosak az, az ipari ágazataink szempontjából. Sok-sok kapcsolódó témánk van itt tehát. Szeretném megkérni Marisa Matias kolléganőt, hogy tartsa meg bevezetőjét. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen ezeket a bevezető szavakat. Ezzel tulajdonképpen nagyon megkönnyítette a dolgomat az elnök. Ez az első eszmecserénk ezzel a véleménnyel kapcsolatosan. Fontos kérdéssel van dolgunk, és azt hiszem, hogy az Európai Bizottság javaslata megfelel a kérdés fontosságának. A kiotói jegyzőkönyvhöz kapcsolódó kérdésekről van szó, itt az Európai Unió, mint olyan nem tehet túl sokat, viszont szükség van megfelelő európai szabályokra a 2020-tól kezdődő időszakra vonatkozóan, és megfelelő megoldásokat kell kidolgoznunk azért, hogy a nemzetközi kötelezettségeinknek eleget tegyünk, legyen szó a kiotói jegyzőkönyvről, vagy akár a párizsi megállapodásról. Nem mi vagyunk az Életékes Szakbizottság ebben a kérdéskörben, de azt hiszem, a hatáskörünkbe tartozó kérdések is felvetődnek a téma kapcsán. Az én feladatom szerintem ma elsősorban az, hogy meghallgassam az árnyék jelentéstevőket, de hogyha földhasználatról, annak megváltozásáról és erdőgazdálkodásról van szó, akkor ez nyilvánvalóan érinti a kibocsátásokat, és ezért ez a szakbizottság is illetékes bizonyos témához kapcsolódó kérdésekben mindenképpen egyetértek az Európai Bizottság álláspontjával, amelyet javaslatában megfogalmazott, és remélem, hogy az Európai Parlament fellépését követően is megmarad ez a megközelítés. A LULUCF fontos, függetlenül a jelenleg zajló programoktól végre kell hajtani a benne foglaltakat. Ennek szellemében szerintem mindenek előtt azokkal a kérdésekkel kellene itt a szakbizottságunkban foglalkozni, amelyek az energiához, az iparhoz és a közlekedéshez fűződnek, és azt is szem előtt kell tartanunk, hogy a fosszilis energiahordozóktól kevéssé függő gazdaság kiépítése érdekében nem szabad veszélybe sodorni a kibocsátás csökkentési törekvéseket a földhasználat, a földhasználat megváltoztatás és az erdőgazdálkodás területén. Van egy további szempont, amely ugyan nem tartozik közvetlenül a hatáskörünkbe, de amelyet azért figyelembe kell vennünk. A biodiverzitást, elő kell mozdítani és támogatni kell, meg kell akadályozni a talajeróziót és a talaj minőségének rosszabbodását. Ezek nyilván nem tartoznak közvetlenül a szakbizottságunk hatáskörébe, de a kutatás és innováció révén mégis megoldható problémák ezek. Az ipari megoldások, a kutatás, az innováció révén ez megoldható lenne. Ezért ezt a kérdéskört is szem előtt kell tartanunk, tehát a biodiverzitásra is gondolnunk kell, és a többi egyéb aspektusra, amelyet az imént felsoroltam. Szerintem egyébként ez egy horizontális kérdés, amelyel minden szakbizottságnak foglalkoznia kell, elsősorban az átláthatóságra gondolok itt. A saját hatáskörünkbe tartozó területeken is gondoskodnunk kell arról, hogy elég átláthatóak legyünk, főként ami az adatok forrásait illeti, illetve az alkalmazott módszereket. Nem csak az információs rendszereket akarjuk előmozdítani, hanem arról is gondoskodni kívánunk, hogy a meglévő információkat átlátható módon és igazságosan kiértékeljék a különböző tagállamokban. Mint ahogyan mondtam, ez az első eszmecserénk, ezért nem szeretnék hosszasan beszélni. Inkább meghallgatnám azt, hogy a többi frakció hogyan gondolkodik erről. Hiszen fontos, hogy megfelelő alapra helyezhessük a szövegtervezetet. Az iparra, a közlekedésre szeretnék kitérni, és a kutatás és innovációra ezek a fő prioritásunk, véleményem szerint. Köszönjük szépen. Eljúzó asszony a néppárt részéről. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen az előadónak is a előadásért. Egy első olvasatról van szó, és néhány dologról szólnék, ami eszembe jut. Ez szoros összefüggésben áll azzal, az ágazatokkal, amelyeket nem vonunk be a kibocsátás kereskedelembe. És a tehermegosztás is itt van a különféle tagállamok között. És uh, itt arról van szó, hogy uh, valamennyire rükalmasak is legyünk, tehát itt hasonlóságokat látok az előző témához. Nekem jónak tűnne, hogyha ezt a két témát együtt kezelnénk hiszen eh, nagyon szoros az összefüggés a kibocsátás kereskedelemmel azon ágazatokkal, amelyeket, amelyekről most beszélünk. Ez a tervezet két vizsgálati időszakot ölel magába, 21-e és 25-e között, és eh, kijelentésre kerül, hogy a kibocsátás felvevés átvehető, más, átvihető más tagállamokra, illetve más időszakokra. Azonban itt amennyiben a felvevésnél többlet van, akkor ezt tovább lehet átruházni még további tagállamokhoz? Ez lenne a bizottsághoz intézett kérdésem. Utána pedig természetesen itt vannak a tehát az újrahasznosított faanyagok. A matematikai kiszámítások itt roppant bonyolultak. A kolléganő itt éppen az átláthatóságról beszélt, tehát itt nem lehetne egységes szabályokat létrehozni az összes tagállam számára? Ahogy ezt így eh, javasolják? A fa és a hulladékfa tekintetében? Hiszen itt azért eh, lehetne bizonyos változtatásokat is eszközölni. Most egészen gyorsan a végére, terülök, végére kerülök. Egy kérdés. 280 millió tonna a felső határ, amit a bizottság megszab. Ezt fel lehet emelni? Ennyi kérdésem lenne most a bizottsághoz. Köszönöm. Kumpula Natri képviselőasszony az SND részéről. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni az ITRE nevében. Tehát az envi is természetesen érintett, de hogyha az erdőről beszélünk, hogyha nagyon sok dologról beszélünk, a mezőgazdaságról beszélünk, rengeteg témáról beszélünk, tehát igazából nem lehetséges a jövő innovációiról beszélni, az energiáról, a megújuló energiáról úgy, hogy a biogazdaságot ne vegyük figyelembe. Tehát a bizottsági javaslata eléggé jó alap, és tudjuk, hogy az erdő és a bioanyagok is mind hozzájárulhatnak ezekhez, a célkitűzésekhez, de nagyon fontos a fiatal erdők termesztése, és az európai erdőstratégia nagyon lényeges. Tehát nagyon fontos a, az erdőgazdálkodás, ahonnan a cellúzó származik, és az nem csak innovatív biotermékekre használható, hanem például energia nyerésére is. Tehát legyen a szakbizottságunk jövőorientált. A bizottság javaslata visszatekint 1990 és 2009 közötti időszakra. Tehát mindenképpen ösztönzők, ösztönzőkre van szükség, hogy a földünkkel megfelelő módon éljünk. Tehát vannak itt nagyon lényeges kalkulációk, és szó volt itt a rugalmasságról is, és szerintem itt az egyik leglényegesebb dolog a földfelhasználás, a kibocsátáskereskedelem, és ezek a célok amelyekkel minden tagállam rendelkezik. Az összképet kell nézni. Én azt javasolnám, hogy nézzük meg, hogy milyen ösztönzőket tudunk nyújtani a jó felhasználás és a jó termesztés tekintetében, ami a fára vonatkozik, a nyersanyagokra vonatkozik, ami az értelmezés, az élelmezésre vonatkozik, és így tovább. Uh, thank you very much, uh, and next speaker. Köszönöm szépen. Az ALDE nevében Féderlej kolléga. Köszönöm szépen. Köszönöm, előadó asszony a megjegyzéseket. Igazából nem kérdés, hogy ez a téma földhasználás, földhasználat, erdőgazdálkodás óriási szerepet játszik a klímaváltozás elleni harcban. De nagyon fontos, hogy ne olyan jogszabályokat hozzunk, amely akadályozza a gazdaságot, hanem olyan lehetőségeket teremtsünk, amelyek szorgalmazzák a megfelelő erdő és földgazdálkodást. Tehát itt egy élő piac van, például a olyan vegyszerek számára, amelyeket az erdőben alkalmaznak. Hiszen itt a cellulóz termelés igenis környezetbarát módon is történhet. És itt utalnék például egy környezet ellenes technológiára, például a gyapott termelésnél a rengeteg víz. Tehát Európában nagyon figyelni kell, hogy ne akadályozzuk a piacot, és hogy ne szüntessünk meg munkahelyeket. De ne csak nálunk, hanem világméretekben. Tehát Svédország, Finnország, Ausztria, Németország bizonyos részei nagyon nagy mértékben hozzájárulnak itt a klímaváltozás elleni harchoz. A svéd erdészeti ipar négyszer annyi értéket teremt, mint például a svéd autóipar. De nagyon fontos, hogy fenntartható mennyiségű faanyagot kell termelnünk. Szerintem ez a kulcs, amelyet el kell érnünk. Nagyon fontos az, hogy megnézzük a számításokat is, hiszen hogyha a környezeti hatásokat kalkuláljuk, akkor itt figyelembe kell vennünk, hogy ennek értelmében kell a szabályokat majd meghozni. És figyelembe kell mindenképpen venni azt, hogy más és más módon kezeljük az erdőket, és nagyon fontos az, hogy ne teremtsünk akadályokat. Európa sok tekintetben megpróbál újra erdősíteni, tehát látjuk ez Írországban és Finnországban, Svédországban egyre több erdő van, hiszen újra telepítik a kivágott fákat. Tehát az erdőgazdálkodás növekszik ezekben az országokban, de még mindig van olyan számos tagállam, ahol az erdő kivágása napi gyakorlat. Köszönöm. Köszönöm. A következő felszól a zöldek nevében Jávor kolléga. Thank you, Chair, and thank you. Köszönöm elnök úr, és köszönöm az előadónak is a munkát. A bizottsági javaslat az energiapolitikai klímaügyi keretbe próbálja integrálni ezt a szöveget. Ezt alapvetően üdvözlöm, de van rajta javítani való. Három fő vonulata UCF szabályozásnak igényel figyelmet, az ambíció szintje. A LULUCF ágazatnak garantálnia kell a Párizsi megalapodásban foglaltak végrehajtását, a klímaváltozás elleni hatást, és legyen ez ambíciózusabb az erdők vonatkozásában, mint az emissziók a csökkentő tényezők vonatkozásában az erdők szerepét jobban ki kell emelni, a széndiokszidnek kötő szerepüket, és így az 1,5 fokos melegedés, nem meghaladó melegedésben játszott szerepüket. A bizottság másodszorban az elszámolási módszerekre vonatkozóan három különböző módszert javasol, és szerintem, ha három különböző módszer lesz, akkor ez kiskapuknak ad lehetőséget. A biomassa fenntartható felhasználása tekintetében fontos, hogy ö, csak azt tekintsük fenntarthatónak, amely klímasemleges vagy klímaváltozás ellenes jellegű felhasználás, és csak fenntartható erdőgazdálkodás mellett lehessen bioüzemanyagokat termeltetni. A LULUCF nagyon fontos pillére a 2030-as energia keret szabályozásnak, az effort sharing és az energia szabályozásról közösen. Én szívesen működök együtt az ITRE kollégákkal, hogy tovább javítsuk a LULUCF javaslatot. Köszönöm. Most a GUE képviseletében Kovlicsek úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Több praktikus megjegyzésem is lenne. A, az előnyek és hátrányok számításakor nyilván nagyon nagy szerepet kell adni az erdőknek, de nyilván az erdők Svédországban más szerepet játszanak, mint Dél-Spanyolországban vagy Dél-Olaszországban, mert hát eleve több van ott, és sűrűbb, és a többi. Tehát ezért, ha számításokról beszélünk, akkor az úgynevezett wood increment mértékegységet javasolnám, amely összehasonlíthatóvá teszi az északi és déli térségek erőfeszítéseit. Több mint 30 éve próbáljuk a széndiokszid kibocsátásainkat csökkenteni újratelepítésekkel. Algériában nemrégiben indult egy új újratelepítési projektum az Észak-Szahara vidékén, és ez Marokkóra is kiterjedt, és a Góbi sivatagban is a kínaiak azzal kísérleteznek, hogy megfogják a homokot és erdősítenek. Mert a nagy városok sorsa függ attól, hogy van-e erdő. Kérdés, hogy ezek az erdősítési programok, amelyek most már világszerte sok helyütt felütik fog a fejüket, figyelembe vétetnek általunk. A Föld bolygó 75%-át víz borítja. Az Atlanti óceán közepén azonban műanyag szigetek úsznak, és ezekkel senki nem foglalkozik, mert ezek nem tartoznak nemzeti hatáskörbe, és továbbra is tömegesen kerül az óceánokba, folyókon keresztül, főleg műanyag hulladék, hogy aztán ott már követhetetlen, illetve hát felelősségmentesen eh, kiteríthető legyen. Most már Ukrajna méretű a Földön összesen a, az ilyen úszó szeméthalmok felülete. Ez óriási eh, veszély az egész Föld bolygóra. Ezek már mondom, sziget méretűek, és mivel hát nem igazi szigetek, ezért ott nem lehet semmit sem tenni ellenük. Köszönöm a szót, Sinkolit hajuk, Kelit halljuk. Örülök annak, hogy a Marekes konferencián része lehettem az EU képviseletnek. Nagyon ösztönző volt ott hallgatni a vitákat és részt venni bennük, hogy most már a végrehajtásra akarjuk helyezni a hangsúlyt. Minden gazdasági tevékenységet összhangba kell hozni a környezetvédelmével, senkit nem lehet, semmelyik tevékenységet sem szabad kihagyni. És hát az erdőket aztán biztos, hogy nem, hiszen nagyon fontos eszközei lehetnek a, megkötésnek, az energiának forrásai, a biomassa termelésnek eszközei, és nyilván jó metodikával okosan kell számolni, de a biomassa alapú energia szolgáltatás kapcsán sokan mondják, hogy ez nagyszerű, megújuló de azért vegyük figyelembe a teljes gazdasági kört, hogy a fakivágástól a, a szállításon át milyen költségei és környezeti hatásai vannak a biomassa felhasználásnak magának. És ha körkörös gazdaságról, vagy körforgású gazdaságról akarunk beszélni, akkor minden aspektusra figyelemmel kell lenni. Végül pedig minden összefügg a mezőgazdasági politikával is, a közös agrárpolitikával, az erdőgazdálkodás aztán meg pláne. Ösztönöznünk kell minden szereplőt, hogy erdőt telepítsen, különösen az úgynevezett marginális földeken, amelyeket vagy semmire nem használnak jelenleg, vagy ö, csak ö, nagyüzemi állattartásra, legeltetésre, ahol végül is több a üvegházhatású gázkibocsátás, mint elnyerés így. Köszönjük szépen! Perhem úr következik. A Land Use and Finance for Innovation osztályvezetője a bizottság DG Climate főigazgatóságától. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm, hogy röviden válaszolhatok a felvetésekre a bizottság nevében. Örülünk, hogy az ITRE bizottság is foglalkozik ezzel a dossziéval. A földhasználat változásai és az erdészet a klímapolitikának integráns részei. A dosszié nem új, a témát már a Kyoto jegyzőkönyv óta szabályozzuk, és EU rendelet is vonatkozik az erdőkre, meg egy 2013-as határozat, amely révén ez a dosszié a klímapolitika integráns részévé vált. A 2013-as reform óta azon voltunk, hogy több jobb adatot gyűjtsünk be a státuszkvóról, hogy mekkora az erdő, kivágás erdő, újratelepítés, milyen minőségű az, és az új javaslat már ezek ismeretében született, és olyan kötelezettségeket fogalmaz meg, amelyek eleve már korábban is megvoltak a Kyoto jegyzőkönyv óta, illetve a 2013-as klímacsúcs óta váltak új követelményé. A földhasználat és erdészet az új számítási rendszerek alapján minimum neutrális kell, hogy legyen kibocsátás szempontból, vagy inkább elnyelő valamennyi tagállamban ehhez aktív erdő erdőgazdálkodásra van szükség. Ez a klímának is jó, de az embernek is, mert több fát lehet termeszteni, amiből aztán építőanyagot csinálni, hogy ezek a faipari termékek hogyan jöjjenek létre, erre is vonatkozik szabályozás tervezet. A fajpai termékeket bele a, az erdő megszűnésbe, de a, a szénszámítás részét is képezik, és a pótlásra is vonatkozik szabályozás, a kivágott fák pótlására. És kapcsolatot teremtettünk az effort sharing és a földhasználat között, amit rugalmassággal láttunk megoldhatónak. 280 millió tonna széndiokszid meg kötéssel számolva. Egy harmadik aspektus az, hogy az erdőgazdálkodás elszámolási metodikája javuljon. A tagállamoknak azt javasoljuk, hogy előremutató projekciókkal dolgozva alakítsák ki saját elszámolási rendszereiket, 2020-ig, és onnantól kezdve, ha már a tagállamok bármilyen erdészeti politikát fogalmaznak meg, akkor azok egymással összehasonlíthatók lesznek. Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és nézek elébe a további együttműködésnek. Köszönjük mi is a Digi Climate-nek. Matthias asszony kapszót. Szeretne a végén még szólni néhány szót? Feltételezem, hogy igen. Igen, elnök úr, köszönöm szépen. Teljesen nyilvánvaló, hogy a bevezetőmben nem tudtam minden kérdésre kitérni, amely felmerül ebben az összefüggésben. Nyilván tudjuk azt is, hogy korlátozott egy vélemény hossza is de sok minden felmerült, ami fontos számunkra. Az elszámolások, illetve a számítások kérdése, a körforgásos gazdaság, az ösztönzők. Az éghajlat változás elleni küzdelem, illetve az változás hatásainak csökkentése. Összességében sok érdekes ötlet hangzott el, és nyilvánvalóan a munka nagy része még várat magára, hiszen még csak egy tervezetünk van, és várom a megjegyzéseket a továbbiakban is a kollégáktól. Ismertetném röviden az menetrendet. Március 22-23 a véleménytervezet megvitatása, aztán a módosítók benyújtásának ideje május 11, illetve szavazás ugyanazon a napon, az MV-ben pedig június 22-én kerül sor a szavazásra a plenárison. A szavazás időpontja még nem még, még nem állapítottuk meg, hogy a plenáris amikor lesz szavazás erről, és most rátérnénk a mai délutáni ülésünk utolsó napi rendi, pont, napi rendi pontjára az ITRE Bizottság Portugália és Spanyolországba látogató küldöttsége 2016. november 2-től 4-ig beszámoló. A delegáció feladata az volt, hogy derítsen a nehézségekre és nehézségekre és a sikerekre is ebben a két országban, ebben a két perifériás országban, fogalmaz a szöveg, hát szerintem ezek Európa kellős közepén találhatóak. Nem tudom, miért fogalmaz így ez a feljegyzés. A Horizont 2020 végrehajtásával kapcsolatosan tudakozódtak a delegációtagok, hát akkor Európa szívében található országunk, Spanyolország küldötte, Cabezon Ruiz asszony fog nekünk szólni néhány szót erről a delegációs útról. És ez persze egy nagyon fontos delegációs út volt a számunkra. A tolmácsokat szeretném megkérni, hogy talán maradjanak még néhány percig. Van még időnk? Jó, akkor, akkor rendben van. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó lenne, hogyha a déleurópai országok, a periférien elhelyezkedő tagállamok mégis a Horizon 2020 középpontjában találhatnák magukat, az utazásunk célja az volt, hogy mit, te, mit tehetünk ezekben az országokban, amelyek még kevésbé vettek részt eddig a Horizont 2020 program megvalósításában. Szerettünk volna körülnézni ebben a két országban, hogy mi a helyzet, milyen tapasztalatokra tettek szert, és persze vártunk további ötleteket is a részükről. Az első napon a Nemzeti innovációs ügynökséggel találkoztunk, illetve a kutatással foglalkozó alapítványjal, majd tárgyalóasztalhoz ültünk a vízgazdálkodással foglalkozó egyetemi tanszék képviselőjével, és azt hallottuk a portugál féltől, hogy nagyon nehéz bizonyos PPP konstrukciókhoz hozzáférést kapni, illetve nehéz az énék projektekben részt venni. Azt hallottuk, hogy lehetőséget kellene biztosítani arra, hogy kisebb projekteket is benyújthassanak. Az volt a benyomásuk, hogy ezek a kutatási közösségek, illetve PPP konstrukciók nem teszik lehetővé számukra a részvételt. Beszéltünk a spanyol hatóságokkal is, ők pedig azt mondták nekünk, hogy a támogatások odaítélésekor kellene nagyobb átláthatóságot biztosítani. Azt minősítették gályosnak, hogy sokszor a támogatások helyett hitelt biztosítunk, miközben ezek az intézkedések más és más célt szolgálnak, és más és más létesítményeket segítenek tudnak támogatni. Ezt viszont figyelembe kellene venni, mielőtt az ember vissza nem fizetendő támogatásokat hitelekkel helyettesít. A javaslat értékelésekor nem csak átláthatóságot követeltek a felek, hanem azt is, hogy ha az értékelés maga pontos legyen és foglalkozzon a lényegi kérdésekkel is. Fontosnak tartották azt, hogy a az értékelések pontosak legyenek tehát, és jobb visszajelzéseket kapjanak a projektekről. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a humán, erő, a humán tudományok, illetve a társadalomtudományok területén több lehetőségre van szükség. Továbbá kérték, hogy tisztázzuk az interdisziplináris fogalmat. Elhangzott, hogy a 9. program során nagyobb figyelmet kell szentelni a társadalomtudományoknak és a humán tudományoknak. A Horizont 2020 persze nagyobb figyelmet szentelt már eleve ezeknek a tudományágaknak. Hangsúlyozták viszont, hogy nem szabad mindent a rövidtávú gazdaságos, gazdasági profit mércéjével mérni felhívták a figyelmet arra is, hogy a strukturális alapokkal és a Horizont 2020-szal való időbeli egyeztetéssel gondok vannak. A strukturális alapok bizonyos állami előfeltételei miatt nagyon nehéz mind a Horizont 2020, mind pedig a strukturális alapokból támogatást kérni egyidejűleg azt is kérték, hogy a Horizont 2020 tegye lehetővé a KKV-k részvételét is, és azt, hogy ezáltal a versenyképességüket növeljék. A Horizont 2020 területén is találhatunk bizonyos területeket, amelyek nagyon megtérülőek, azonban itt nagyon nehéz a periférián elhelyezkedő dél-európai országok dolga. Jártunk a tengertudományokkal foglalkozó vezető intézetek találkozóin is, Andalúziában, egy kampuszon jártunk, ahol három ország kutatói a Cardiffi Egyetem vezetésével kutatásokat végeznek. A Horizont 2020 kék területével foglalkozik ez az intézet. Azt kérték, hogy legyen egy PPP konstrukció kék növekedés jegyében, és a 9. kutatási keretben legyenek újabb programok. Emellett hangsúlyozták, hogy Spanyolországban és Portugáliában vannak olyan KKV-k, amelyek sokszor kisebbek más országok KKV-nél, ezért fontos lenne, hogy olyan méretű projekteket is indítsunk, amelyekhez ők is csatlakozhatnak. Arra is felhívták a figyelmet, hogy nem megfelelő a koordinációk a kutatóintézetek és a vállalatok között. Aztán a negyedik napon meglátogattunk olyan hatóságokat, amelyek Andalúziában, Spanyolországban működnek, illetve regionális szintű hatóságokkal is beszéltünk. Beszéltünk például a Technológiai és Ipari Innováció Regionális Központjának vezetőjével, meghallgattuk őket, és, és a következőket hangsúlyozták mindenek előtt. Az andalusz kormány, de a portugál képviselők általában is arról beszéltek, hogy a strukturális alapokkal nem igazán egyeztethető össze a hozzáadott érték megteremtése. Sokszor strukturális alapokból származó forrásokkal helyettesítenek kutatási forrásokat, ez pedig nem megfelelő, kérték, hogy a vonatkozó európai szabályokat módosítsuk, oly módon, hogy ne egy egyszerű átcsoportosítás történjen, itt az átjárhatóságot meg kell szüntetni. És a pénzeket célzottan kell felhasználni. A különböző kutatóintézetek és helyi önkormányzatok nagyon jó megjegyzéseket fogalmaztak meg. A problémák Spanyolországban és Portugáliában nagyon hasonlóak. Portugáliában talán nagyobbak egy kicsivel a gondok, mint Spanyolországban. És Spanyolország nagy előnye az, hogy az ipari fejlesztés nemzeti központja nagyon jó munkát végez, egyfajta koordinációs szerepet tölt be ez az intézmény, és ez nagyon fontos, mert így lehetővé válik, hogy Spanyolország hatványozottan részt vegyen a Horizont 2020-as projektekben. Köszönjük, Zorinyó kolléga! Nagyon szépen köszönöm. Tehát én is hivatalosan részt vettem a utazáson, de itt tagként, megválasztott képviselőként jártam ott, és én is azért mégiscsak egy világméretekben is jelentős országot képviselek, Portugáliát. Tehát nagyon fontos meghallgatások voltak, nagyon sok érdekes ösztönzőt kaptunk, és most itt a Horizont 2020 tekintetében Cabezon Ruiz kolléganő már egy eléggé kimerítő bemutatót tartott. Na, hogyan is néztek ki ezek az elképzelések? Itt két lényeges elképzelést említenék. Először is az interfész témák finanszírozása. Tehát nagyon fontos, hogy a kutatásfejlesztés jobban figyelembe vegyük. Pont a jelen fázisban kell tartalmaznunk az alapkutatások infrastruktúráját, és sokkal több kommunikációnak is kell történnie. Sokkal jobban kell kommunikálni a társadalom felé, hogy mi történik a kutatásban, a fejlesztésben. Természetesen eh, a csúcs projekteket tovább kell fejleszteni, de olyan projekteket is támogatnunk kell, amelyek még eh, gyerekcipőben vannak, hiszen tudományos változás alatt vagyunk. Tehát alapprojektekről van szó, amelyek az alapokat jelentik. Hát bizonyos kockázatot is vállalnunk kell. Olyan projekteket kikeresnünk, amelyek a jövőben esetleg más eredményeket is hoznak. Tehát nem szabad ilyen kaszrendszerben megmerevednünk. Még egy kiegészítés. Fontos az is, hogy erősebb együttműködést építsünk ki, tehát nemzeti alapok és európai alapok. Mert fontos, hogy egy közös megközelítés legyen. Itt van a mediterrán kutatási alap, lényeges. Ez egy jó példa az erősebb együttműködésre. De a lényeg az az, hogy ezeket engedélyezik is, hiszen csak is így tudunk súlypontokat létrehozni, amelyek nagyon lényegesek például a meghallgatásban. Tehát a lehető legjobban fel vagyunk vértezve. Tehát itt a Prima, Prima projektre gondol, igen. Mátiás asszony? Igen, ez a mediterrán térségi kutatásfejlesztési projekt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm az előadónak Hát én nem vehettem részt ebben a delegációban, amely Spanyolországban és Portugáliában járt, még akkor sem, amikor én voltam a 2020-as előadója, mert egybe esett egy egyiptomi úttal ez a delegációs út. De szeretném megköszönni az előadónak. Mindenképpen voltak bizonyos aggalmak, aggodalmak, a, 2000, a Horizon 2020-as tekintetében. Hát nem igazán meglepő, amit hallottunk. Hallottunk információkat, és a leglényegesebb kérdés pillanatnyilag a migránsok kérdése, és a migráns ügy az ugyanaz a probléma maradt. És ez a félidős áttekintés pedig eh, a strukturális alapokra is vonatkozott, és a Horizont 2020-as tartalmával. A szabály kidolgozásánál megpróbáltunk, eh, megpróbáltak elkerülni ezt a konfúziót. Most nem engedhetjük meg, hogy itt átfedések legyenek, hogy a különféle alapok bezavarjanak egymásnak, Spanyolország és Portugália esetében. Tehát nagyon lényeges az együttműködés, és fontos az, hogy milyen lehetőségeket kapnak a vállalatok. Hiszen a, főleg a KKV-kre gondolok, hiszen a KKV-k adják az európai vállalkozási térkép gerincét. Nagyon fontos, hogy a konvergenciát is elérjük. Tehát konkretizálnunk kell a konvergenciát, és a jelentés alapján azt gondolom, hogy folytatni kell az együttműködést. Tehát nyilván nem érhetünk el egy tökéletes rendszert, és mindig vannak intézmények, országok, amelyek profitálnak. És a legutolsó pontom, tényleg nagyon lényeges ez. Több jelentés foglalkozik a Horizont 2020-szal, és egyszerűsíteni kell szerintem a részvételi szabályokat. Hogyha van valamit, amit meg kellene változtatni a részvételi szabályokban, akkor azt mondanám, hogy itt javítani kellene a PPP konstrukciókon, és itt közintézményekről beszélünk, és figyeljenek ezekre a dolgokra, mert a dolgok gyorsan változnak. Most köszönöm szépen figyelmüket. Köszönöm. Hölgyeim és Uraim! Az utolsó napirendi pontunk. Holnap 9-kor kezdünk a koordinátorok ülésével, 10-kor pedig szavazás lesz az ITRE-ben. Köszönöm szépen, hogy ilyen türelmes volt mindenki.